Hello, dear colleagues. Kedves kollégák, elkezdjük az ülésünket. Jó napot kívánok mindenkinek. Abbiamo concluso. Mm, a bizottság Ban az ülésen a legutolsó napirendi pontunk a koordinátorok ülése volt. Szeretném összefoglalni, hogy a koordinátorok milyen döntéseket hoztak, ami a parlament kapcsolatos eljárásokat illeti. Meghatározták a koordinátorok, vagyis elfogadták a koordinátorok mindazt, amit a titkárság titkárság munkája kapcsán elküldött a különböző képviselőknek, tehát mindenki megkapta a bizottság tagjai közül a titkárság teve, levelét a függelékkel, ami a az utóbbi hat hónap eljárásait illeti, minden ezzel kapcsolatos eredmény benne foglaltatik az adott levélben. Ami a 0301 per 2009-es petíciót illeti, a Smolenski balesettel kapcsolatosan kaptunk a szolgálattól egy javaslatot, ebben azt javasolják, hogy zárjuk le ezt a petíciót, és tegyük át a bizottság napirendi, napirend tervezetének B függelékébe. Ezzel kapcsolatosan egy kollega a szót kért. Igen, köszönöm szépen. Három pontot szeretnék felemlíteni. Az egyik a Smolenski petícióval kapcsolatos. Szeretném emlékeztetni a kollégákat a jogi szak, ö, értelme a parlamenti jogi szolgálatnak nem negatív volt, nevezetesen elfogadhatónak tekintették ezt a ö, petíciót. A második pont az, hogy se Csicseszter úr, se jó magam nem voltunk jelen a koordinátorok ülésén ma délelőtt, éppen ezért azt kértük, hogy ezt a vitát halasszuk el, és volt egy meglepő és nem igazán elfogadható reagálás erre. Az érvelés e petícióval kapcsolatosan nem igazán fogadhatjuk el. A normális eljárás az, hogyha egy kérést nyújtanak be annak érdekében, hogy halasszanak el valamit, mert nem tud valaki részt venni a koordinátorok ülésén, akkor ezt el kellene fogadni, és ebben az esetben ez nem történt meg. Arra is szeretném emlékeztetni a kollégáimat, hogy ez a petíció, amelyről szó van, először is, tehát a kezdetekben elfogadhatónak tekintették. Aztán fél millió ember írta, írta alá az én országomban és máshol is, sőt, még lehet, hogy többen, mint félmillió, És megelőzően soha nem volt olyan ö, ügy, ami ilyen súlyú ügy volt, és a bizottság lezárta volna ezt a petíciót, anélkül, hogy a petíció benyújtójának lehetőséget ad arra, hogy eljöjjön a parlamentba, és elmondja a véleményét. Ez szinte botrány, éppen ezért a, ezen szakbizottság tisztelt tagjait és önt, elnök asszony, arra kérem, hogy a koordinátorok ö, arról ö, döntsenek, hogy legalábbis meghallgassák az érintett feleket. Azért vagyunk mi itt, hogy a petíciók benyújtóit meghallgassuk. És ezek a petíció benyújtóik megérdemlik azt, hogy egy méltányos meghallgatást nyújtsunk számukra. Tehát ezt kérem a bizottságtól, hogy a koordinátok javaslatát ebben az értelemben vesse el. Elnök asszony, köszönöm szépen, mielőtt jár kollégának adná meg a szót, szeretném pontosítani azt, hogy a koordinátorok három megfontolást vettek figyelembe. Az első az az, hogy a bizottság ö, egy olyan véleményt adott ki, amely ellentétes a parlament hatáskörével. Továbbá még mindig folyamatban vannak a bírósági vizsgálatok, éppen ezért mi nem vehetünk részt bizonyos folyamatokban. Harmadik megfontolás pedig a, a jogi szolgálat véleményével kapcsolatos. Minden esetben azt arról szól ez a vélemény, hogy ellentétes lenne az Európai Unió hatáskörével a mi felépésünk. Éppen ezért a B részbe tettük át ezt a petíciót, és a koordinátorok nem igazán arról döntöttek, hogy elfogadható vagy nem. Ez a petíció nem áttettük, arról döntöttünk, hogy áttesszük a B részbe. Jár kollégának adom meg a szót. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az igazi tartalmat illeti, ezzel kapcsolatban jól ismertette, de van három-négy megjegyzésem, amit szeretnék megosztani önökkel. Először is. Nem arról van szó, hogy ezzel a petícióval először foglalkoztunk volna, ez többször megtörtént már. Kaptunk egy jótállási véleményt a jogi szolgálattól, konzultáltunk minden érintettel és a koordinátorok ülésén, ezért jutottunk arra a véleményre, hogy lezárhatjuk. Második megjegyzésem. Most itt azt a benyomást keltették, hogy direkt olyan időpontban tárgyaltuk, ahol bizonyos frakciók nem tudtak ott lenni. Ez nem igaz. Rajta volt a napirenden, hogy mikor beszéljük, meg mindenki tudott róla. hogy hát nem mondjam azt, hogyha valakinek ilyen gonosz alapfeltételezései vannak, hogy azt gondolja, hogy a, azzal, hogy nincs jelen az ülésen, kikényszeríthet valami véleményt tőlünk, attól függetlenül, hogy a koordinátorok mit döntöttek, akkor a szakbizottságnak még mindig az a lehetősége fennáll, hogy felülvizsgálja a döntésünket. Harmadsorban minden petícióval kapcsolatban, ami beérkezik, és amit lezártunk, fennáll lehetőség ezzel a petícióval is, hogy új tények, hogyha napvilágra kerülnek, akkor újra megnyissuk a petíciót. Tehát ez nem egy politikai hátbalövés, nem egy politikai manőver, több hónapig tartott, mire erre a döntésre jutottunk, és úgy gondolom, hogy jó a döntés. Köszönöm. Oken. Oken, kolléganő. Csak két helyesvítést szeretnék mondani. Egyrészt nem állapodtunk meg ebben. Szeretem, hogyha nyitva marad, és udvarias megoldás lett volna ezt követni nem mindenki vel történt meg ez a cserbenhagyás. Ez nem a petíciós bizottság dolga, az ombudsman. Ne adjuk fel a jogainkat, sem a kötelezettségeinket. Világos ez csak az ö, ombudsmanra ö, vonatkozik ez a az ügy, és a megfelelő cikkel tudom jegyezni, ha szükséges. Köszönöm szépen a kollégáknak az elhangzottakat. Még egy perc. Ben, akkor visszadom önnek a szót. Sorry. First, it's not true that we spend much time on this. nem biztos, hogy sok időt töltöttünk a vitával sőt, kevés időt töltöttünk ezzel. Másrészt, hadd mondjak más véleményt, mint az elnöknek. A parlamenti szolgálatok jogi szakvéleménye nem negatív, hanem pozitív volt. And sorry if I may add. Elnézést, még valamit hozzátennék inkább a szakbizottság hozza a döntést, mint két-három koordinátor. Sono, ehm, credo che Azt eh, gondolom, hogy a bizottságnak kell mindig kimondani az utolsó szót, hogyha a koordinátorokkal nem értenek egyet e ponttal kapcsolatosan. Éppen ezért a bizottság véleményét eh, szeretném tudni, tehát a bizottság most akkor mondja, el, mondja el, hogy ki az, aki a mellett van, hogy a Smolexről szóló petíció tovább vigyük. Ki van ez ellen? 12 voti. 12-en. 12-en mellette, négyen en ellene, egy tartózkodással. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a döntést megerősítették, ahogy már elmondtam, tehát az elején, hogy mi is volt a döntés, most pedig a hármas pontra térek át, a koordinátorok megvizsgálták a, azt a petíciót, amelyet Jean-Marie Tagafosso nyújtott be, és Christopher Stockwell úr nyújtotta be ezt a másik petíciót, tehát itt két petícióra van szó, ami a Tagafosso petíciót illeti, a koordinátorok arról döntöttek, hogy a jogi szolgálat véleményét kérik ki, mert kétségek merültek fel a szakbizottság hatáskörét illetően nevezetesen, hogy döntést hozhatunk-e, vagy nem. Tehát nyitva hajtuk ezt a petíciót, és várjuk a jogi szolgálat véleményét. A második petíciót illetően, amelyet Christopher Stockwell nyújtott be, itt nem csak a jogi szolgálat véleményére van szükség, hanem a júri bizottság véleményére is, tehát a júri szakbizottsághoz fordultunk, és várjuk a véleményt, és természetesen a mm, megkapott információk alapján fogunk dönteni. Tehát a Júri Bizottság és a jogi szolgálat véleményére várunk. Továbbá van egy javaslat a 2012-es látogatásokkal kapcsolatosan. Egy javaslat született a koordinátorok kérései alapján a különböző frakciók részéről figyelembe véve a koordinátorok szerepét is. A titkárság figyelembe vette a különböző petíciók sürgősségi megoldását, figyelembe vette a különböző értékeléseket, a jogalkotási ciklus első fél évében megtett látogatásokat, és mindezen alapján azt kérem a bizottságtól, hogy fogadja el, vagy vesse el ezeket a döntéseket, tehát akkor szavazzunk erről is. Nem, mielőtt szavaznánk, Auken kollega nőkért szót. Megint két megjegyzésem lenne. Amikor nézem az e-mail levelezést, az olyan kéréssel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy az ECR, GUE, szocialisták, zöldek, liberálisok, Spanyolország Olaszországot tartja prioritásnak. Ezért nem értem, miért lehetne megállapodni abban, hogy Spanyolországot elhalasszuk. Világos az e-mailekből, amelyet mindannyian megkaptunk, és amelyet kinyomtattam, hogy így van. Másrészt tudnék javasolni egy kompromisszumot, hogyha figyelnek rám, azt a kompromisszumot, hogy maradjunk annál, ami a legutóbbi e-mailben szerepel márciusi dátummal, hogy legyen tényfeltáró bizottság Spanyolországban októberben, ugyanakkor, mikor Németországba mennek mások. Mindkettőt októberben megtehetjük. Ez a javaslatom a kompromisszumra. Úgy látom, hogy az információ, amit öntől kaptunk, arra utal világosan, hogy Spanyolország a többiek előtt Olaszország és Spanyolország ő kerül előre. Hogyha ezt a kompromisszumot elfogadjuk, akkor jó. Nem szeretnék részt venni a szavazásban, remélem, hogy meghallgatja azt, ami eddig elhangzott, és nagyon kompromisszumos javaslatomat. Meyer. Meyer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nem kellene elhalasztani ezt a látogatást, hogyha a petíció szakbizottság logikáját követjük. Itt négy petícióról van szó, amelyet 1999 óta benyújtottak a bizottságunkhoz. Van egy petíció, amely a Ria del Burgóval kapcsolatos, aztán a korunyai petíció, és a 138 per 2009-es a Ria del Vigo-val kapcsolatos. Ezen évek során elmagyarázták nekünk a petíció benyújtói, hogy mi is a helyzet, ezekben az alapvető ökorendszerekben Spanyolországban és az Európai Unión belül. Ezek a petíciók mind nyitott petíciók maradtak, aztán 2011. szeptemberében, 2010-ben is volt egy, amelyről tárgyaltunk, és azt mondtuk, hogy tényfeltáró küldöttséget küldünk a különböző helyszínekre és mindenki elmondta a prioritását, a preferenciáit a látogatásokkal kapcsolatosan. Hontis koordinátor kollégám nevében elnézést szeretnék kérni, ugye ő nem tudott itt lenni a mai ülésen, de Galícia számára az első számú prioritás Auken asszony és a szocialisták is Galiciát helyezték első helyre, Valeanta asszony az Alder részéről szintén. Tehát függetlenül a frakciók logikájától a petíciók benyújtóinak a logikáját kellene követni. Hogyha szavazni kell mindenről, akkor mindenképpen tisztázni kell egy dolgot. Két, legalább 2013-ban el kell végezni ezt a látogatást, tehát meg kell tenni ezt a tényveltáró utazást. Hogyha a petíciókra válaszolni akarunk, a, tehát a Galiciai riókat illetően, hogyha 2012-ben nem tudjuk lebonyolítani ezt a látogatást, akkor 2013-ban mindenképpen meg kell tenni, és garanciákra van szükségünk arra, hogy 2013-ra igenis elmenjen a delegáció. Miranda, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Ennek a, ezeknek a petícióknak a célja, alapja az, hogy tisztábbak legyenek a vizek. A spanyol állami, állam elleni eljárásról van szó. Környezeti, gazdasági, politikai problémáról van szó. Sokan nem tudnak ö, dolgozni. Vigo, Erferro, térségében, más településekre is vonatkozik ez. Egyszerűen nem tartják be a kötelezettségeket. Az önök pártja a szenátusban a, ezt váltatak. A, a spanyol néppárt ezt vállalta. Hova lett az adott szavuk? komoly munkát kíván végezni az bizottság elhalasztani a látogatást, az azt jelenti, hogy nem vesszük komolyan a választókat. Az azt jelenti, hogy a ö, frakciók szavát, például a szocialisták szavát nem vesszük komolyan. Az állampolgárok kérték a segítségünket, ö, helyszíni delegációt kérnek. Ne, nem lenne jó, ha nem lenne látogatás señora presidenta. Por alusiones, señora Miranda. Köszönöm szépen, Miranda asszony. Az, hogy nem veszük komolyan az embereket, ellátogatni egy országba egyszer, másszor, az jó dolog a hivatali idő alatt tudja, hány petíció jött hány országból. 27 országból, 6 országban látogatunk el. Többek között Spanyolországba. Azt akarja, hogy menjünk vissza Spanyolországba, amikor még 21 ország van, ahol a petíciós szakbizottság tagjai nem jártak. Miért kell mindig Spanyolországra mutogatni? újjal és terheit nevelni. Miranda asszony, ami a formákat illeti, a petíciós szakbizottság nem spanyol szakbizottság, nem egy országban működünk, ugye, Oken asszony? A petíció szerző, petíciók szerzőiknek elmondhatom, hogy még sok nyitott petíció van. Sokan várják a petíció szakbizottság látogatását. Hosszú lista van azokról a petíciós szerzőkről, akik várnak bennünket. Elhangzott egy ö, javaslat, én is tettem egy javaslatot délelőtt, egy ütemtervet összeállítottunk a Spanyolország látogatásra, jövőre is sor kerülhet. Nézzék meg a naptárat, hányszor jártunk X országban. no, se trata de la palabra dada y de lo acordado en esta comisión en octubre, de lo acordado en esta comisión de októberben már megadta ez a szakbizottság, és nem egyetlen tagállamról van itt szó, hanem arról, hogy a közösségi joganyagnak megfeleljünk. Igen, úgy tűnik, hogy hogyha egy időben beszélnek, ez problémát okoz ugye a tolmácsok számára is. Tehát, kedves kollégák, nagyon sajnálom, hogy ilyen típusú vitát indítottak el, nyitottak meg. Pedig itt egész egyszerűen a munka megszervezéséről van szó, és az, hogy elhalasztunk bizonyos dátumokat a látogatások szempontjából, vagy kitűzünk dátumokat. Ezzel kapcsolatosan itt egy szándéknyilatkozatról volt mindössze szó, és a koordinátorok elmondták a véleményüket a hozzájuk beérkezett kérések alapján. Minden frakció elmondta a véleményét. Itt nem volt a koordinátorok részéről semmiféle olyan kérelem, hogy prioritásokat kell kialakítani, vagy első helyre kell helyezni valamit, ami a spanyolországi vá- utazás illeti 2013-ra vonatkoztatva. Hát most 2012-ben kell döntenünk természetesen. Most a javaslat adatot a koordinátorok továbbították nekem. Mm, a galíciai látogatást a jövő év elején lehetne lebonyolítani, de természetesen figyelembe kell venni a polgárok érdekeit. Ugye egy szabálysértési eljárás van jelenleg folyamatban, meg kell vizsgálni a spanyol polgárok által benyújtott kérelmet. E, ez a folyamat már elindult, éppen ezért azt kérem, hogy szavazzuk meg a javaslatot. Van egy kompromisszumos javaslat is, amelyet Meyer kollega vetett fel, és ez azt jelenti, hogy 2013 elején le lehet bonyolítani ezt a tényfeltáró látogatást. Kérem, hogy fogadják el tehát a javaslatot. Ki szavaz a javaslat mellett? Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik? Tehát a szavazás 13 a mellette, 4, senki nem volt ellene, és 4 tartózkodás volt. Tehát akkor a javaslatot így elfogadtuk, a beteljesztett javaslatot. A koordinátorok továbbá elfogadták azt a javaslatot, amely a módosított napirend tervezetet illeti a tagafosszel petció kapcsán, amelyről már beszéltem. Aztán elfogadták azt a döntést, amely a, az állatok kegyetlen bánásmódjával, foglalkozik. A, a következő ülésünkre egy állásfoglalási indítvány fog születni. Erről ma délelőtt volt szó, és ezt majd benyújtjuk az elnökök értekezetén Ezzel le is zárnám ezt a napirendi pontot, és áttérek a következő napirendi pontra, tehát a petíciók megvitatása következik. Üdvözlöm azokat a polgárokat, akik eljöttek erre az ülésre, és akik fel fognak szólalni. Az első petíció a napirendünkön a 0886-os per 2011-es petíció, amelyet Veszkó Dímov bolgár állampolgár nyújtott be 8000 aláírás tartalmazó ez a petíció, és Piotr Urbanovics lengyel állampolgár ö, szintén benyújtott egy másik petíciót, és ő jelen is van az ülésen. Elnök asszony, Tisztelt képviselők! Timov Topalov vagyok. Tíz hónappal ezelőtt Novi Pazarka városában, nem egy hónappal ezelőtt létrehoztunk egy bizottságot. Az volt a célja, hogy a bolgár kormány döntése ellen fellépjünk, mi szerint a Chevron amerikai társaság engedélyt kapott palagáz kitermelésre. Novi Pazárban dolgozom, és itt egy 4000 négyzetkilométernyi terület érintett, itt kellene a kitermelést folytatni. Novi Pazára az jellemző, hogy ebben a régióban nagyon értékes emlékművek találhatók, például a képen látható lovas, hogyha földrengés következne be ebben a régióban, akkor megsemmisülne pedig számunkra ez a legrégebbi történelmi emlék. Ez a régió nagyon termékeny alföldi terület, de sajnos nagyon nagy a vízhiány. Nincsenek források, folyók vagy tavak. Az egyetlen vízforrás a föld alatti vizekből származik. Évekkel ezelőtt ö, már volt egy kísérlet arra, hogy kőolajat és földgázt kutassanak fel, és itt látható például egy geológiai Mm, fúrás, de ha ezt egyszer elvégzik, akkor mellette semmi nem marad érete. Ez például egy víztorony, EBS látja el az egész régiót vízzel. A régiónak a nagy része egy vízgyűjtő területhez tartozik, a Dobrudzsai területhez. A múltban azért építettek ilyen tornyokat az emberek, mert nincsenek hegyek a régióban, hanem, ahogy mondtam, ez egy alföldi terület. Egy síkvidék. ezer aláírást gyűjtöttünk állampolgároktól. Miért támogattak minket ilyen rövid idő alatt ennyien? Én már elmondtam, hogy ebben a régióban nagyon kevés a víz. És vizet 150-200 méter mélységből kell felhozni. Itt látható egy tüntetés képe. Demonstrációk történtek nagyon sok városban és faluban, a régióban leginkább fiatalok, fiatal, fiatal családok a gyerekeikkel vettek részt ezeken, hiszen ők félnek, hogy a régió elfertőződik, és ahogy mondtam, ez igazából nagyon termékeny terület, és Bulgáriának mint egy egynegyedét teszi ki. Ez az a régió, amely Bulgária egész lakosságát kaponával látja el. Összefoglalva, ennyit szerettem volna elmondani, ezek az aggodalmaink, hogy nem lesz tiszta ivóvízünk, és hogy a termékeny földünket meg szeretnénk őrizni. Köszönöm szépen a figyelmet. Madam Chairman, just a few sentences. Elnök asszony. Szeretném üdvözölni a volt kollega, kolléganőnket, aki elindította ezt a kezdeményezést, és át is élte ezeket a tapasztalatokat. Stra Strátkova kolléganőt üdvözlöm, elnézést kérek a neve kiejtésért, és megadom önnek a szót. Elnök, azt mondok még néhány szót. If you allow me. Ha megengedi. Köszönjük a figyelmüket. Néhány mondatot szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Bár a parlament Bulgáriában úgy határozott, hogy moratóriumot hirdet a palagáz kitermelésre, még mindig létezik a kitermelés, mert egy adhok bizottságot hoztak létre, és ennek az új bizottságnak az lesz a feladata, hogy újra vizsgálja az ügyet, és más döntést hozzon. Úgyhogy szeretném fölhívni a képviselők figyelmét erre. És arra kérni önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk. Nem csak a természetet szeretnénk védeni, hanem a jövőt, gyermekünk, gyermekeink és Európa jövőjét a palagáz kitermeléssel kapcsolatban. Még egy dolgot, hogy egy tegyek hozzá, itt látható egy térkép. Ezen a térképen egyértelműen látszik, hogy Bulgária nem egy termékeny gáz tartalmazó terület, úgyhogy sem értem a kitermelésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőinek, Florence Limének. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Ami a bizottságot illeti, a petíció beadása után küldtünk a polgárhatóságoknak egy formális kérdést, hogy hogyan lesz a projekt, és megfelele a közösségi joganyagnak, és hogy végeztek-e környezeti hatástanulmányt. Nemrég kaptunk választ a polgárhatóságoktól, most elemezzük a bizottság szolgálata, hogy mi fog vele történni, és majd tartjuk a kapcsolatot a polgárhatóságokkal, és tájékoztatjuk a parlamentet bármilyen jövőbeni lépésről. Grazie. Köszönöm szépen. Akkor megnyitom a vitát. Bobinska kolléganő kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Érdekes, amit mondott a gázról, a palagázról. A kérdés az, hogy vissza akarunk-e térni az adatokhoz, és azokat elemezni. Jó, hogy egy bizottság ténylegesen meg akarja néznie a helyzetet. Ha jól értettem, Bulgáriában tiltakozás volt, politikai döntés történt arról, amiről döntöttek, és ez nem tényekre, adatokra alapult. Ezt azért mondom, hogy Lengyelországban eh, szintén van palagáz. Eh, nem csak az a kérdés, hogy mi a veszély, eh, hanem mi a, az előnye. A palagáz nagyon fontos Lengyelországnak, mert energiabiztonságot ad. Ez nem európai kérdés. A palagáz az, az energia mix kérdése. Minden országban ez nem a petíciós bizottság, ugye, hogyha egy ország azt mondja, és a bizottság azt mondja, hogy van egy törvény a környezetvédelmel, és annak megfelel, akkor rendben, hogyha az összes EU-s előírás követik, akkor ez nem európai jog kérdése, hanem minden ország energia mixének a kérdése ez vonatkozik a következő petícióra is, amelyről vitatkozunk majd a lengyel petícióra. Köszönöm szépen. Bélier. Merci, madame Köszönöm szépen, elnök asszony. Folytatnám ott, ahol ö, abba hagyták, nevezetesen, hogy európai problémáról van-e vagy nem és a konklúziómmal szeretném folytatni. Igen, a bolgár polgárok hozzánk fordultak, és a lengyel polgárok is hozzánk fordultak, mellesleg egy új, a francia polgárok is benyújtottak egy petíciót palagász témában, tehát itt már három ö, európai állam ugye fordul hozzánk, éppen ezért a palagáz kutatás és kitermelés egy, jelenleg egy európai kérdésé vált, és hogyha a polgárok hozzánk fordulnak, akkor az igenis a szakbiz, petíció szakbizottság hatáskörébe tartozik. Ami a, tehát ez volt a konklúzió. Most pedig, amit a közösségi jog keretén belül kérnek tőlünk, az az, hogy értékeljük a kutatás és termelés kihatását Bulgáriában. A petíció benyújtója előterjesztette ezt a témát, elmondta, hogy mennyire termékeny ez a vidék, és hogy mennyire mennyire kevés a víz ezen a területen. Megvannak a különböző tapasztalatok például az Egyesült Államokból is. A palagáz kitermelés kihat a víz, vizek szennyeződésére, és általában a víztartalékokra. Ami a hatástanulmányt illeti, Szonik kollégám szólal majd fel ut- utána, mert holnap be fogunk mutatni egy hatástanulmányt a palagász témájában, és még további értékelésekre, vizsgálatokra van szükség, tudományos hatástanulmányokra, és mindenképpen mielőtt akármilyen kutatás és termelés elkezdődik, a hatástanulmányok eredményeit kell figyelembe venni. A Libre Belgique egy nevű újság egy új tanulmányról tudósít, az Egyesült Államokban tanulmányozzák a balagáz kitermelést és a földrengések kapcsolatát. Tehát mi is a kérdés akkor, ahogy mondom? Én úgy gondolom, hogy az, hogy a petíciós bizottságot keresték meg ezekkel a kérdésekkel, ez teljesen jogos. A lengyel, a francia polgárok is nyújtottak be ilyen jellegű petíciókat, és én azt javaslom, hogy egy meghallgatást szervezzünk meg, hívjuk meg az összes petíció benyújtót, és ebben a szakbizottságban szervezünk meg egy vitát az európai jog keretén belül egy olyan meghallgatás, amelyen ott lennének mindazok, akik hozzánk fordultak ebben a témában. Szonik képviselő úr. Marsz, dziękuję pani przewodnicząca. Ja Köszönöm szépen, elnök asszony. Holnap 11-kor délelőtt be fogom mutatni a jelentésemet a palagázról és hatásáról a környezetre. Szeretném megnyugtatni a petíció szerzőket, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Két évvel ezelőtt már foglalkoztunk, már látják az eredményt. Ettinger biztos mondta, hogy a palagáz fenntartható, me, ö, szerencsés forrása lenne az európai energiának. A tagállamok kell azonban eljárjanak, és nem az EU. Az Európai Unió Bizottsága végezetett tanulmányokat, és ezek azt mutatják, hogy ez a palagáz kitermelés megfelel a környezetvédelmi követelményeknek. Itt ö, nincsen ö, tökéletes megoldás, mert az ö, alkalmazás attól függ, hogy hol ö, történik, akár katasztrófához is vezethet. Itt a feltárásról és kitermelésről van szó egy energiaforrás esetében. Bizonyítékok vannak, amelyek arra utalnak, hogy a félelmek Európában megalapozottak Nos, szeretném azt javasolni, hogy minden tagállam döntsön saját maga arról, hogy mennyiben akarják ezt a lehetőséget felhasználni, mármint a palagász feltárás és kitermelése. Egyetértek az előző felszólalóval, hogy Bulgáriában a ö, közvéleménnyel való konzultáció nem jól történt meg. Márpedig ez nagyon fontos, hogy a közvéleményt is meggyőzzék arról, hogy minden átláthatóan történik. Nem csak a palagázról van itt szó, hanem az ásványi anyagokról is néha nagyobb területekről, 4000 négyzetkilométerről beszélt az előbb, de ennél nagyobb is lehet. Néha 500 méter mélyre megy a forrás. Minden feltárás bizonyos mértékben kihat a környezetre. Meg kell bizonyosodnunk a felől, hogy a feltárás, kitermelés biztonságos. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, a kolléganő. Merci, madame Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is teljes mértékben egyetértek Billy asszonynal, és támogatom azt a javaslatát, hogy szervezzünk meg egy meghallgatást palagász témában és a petíciók témájában. Most pedig folytatnám bolgár nyelven, mert itt vannak a bolgár petíció benyújtók is. Ez a kezdeményezés a palagáz kutatás kitermelés témájában június 2011. június 16-a után a kormány aláírt egy szerződést a Chevron nevű amerikai céggel, amely palagázt termelne Novi Pazár város egyes blokja körül. Ez egy nagy, nagy város, úgymond Bulgária éléskamrája, gabona termelő térsége. A környezetvédők vizsgálatot indítottak el Bulgária területének egyharmadán, elsősorban észak-kelet Bulgáriában. És ezeken a területeken olaj és gáz termelést szerettek volna megvalósítani a vizsgálatok arra mutattak rá, hogy a felszíni vizeket elszennyezni, beszennyezni a különböző beszennyeznék a különböző vegyi anyagok. Nem igazán tudjuk, hogy milyen vegyi anyagok, mert ugye ezt titokban tartják, de vannak olyan vegyi anyagok, amelyek nagyon mérgezőek, toxikusak. Ez, ez a palagáz kitermelése is vonatkozik. Nagyon komoly volt az ellenállás a palagáz kitermeléssel szemben, és a közvélemény nagy része amellett volt, hogy ezt nem szabad megengedni. Azt mondták, hogy ez lesz a bolgár Csernobil, és felléptek a palagáz kutatás és termelé, kitermelés e, ellen. Nem értek egyet Bobinska asszonynal Lengyelországból, ugyanis először is a polgárok véleményét kell tiszteletben tartani, függetlenül a kereskedelmi profittól, kereskedelmi haszontól. A bolgár nemzetgyűlés ezután egy moratóriumot szavazott meg, de ez egy ideglenes intézkedés. Ugye az eredeti célkitűzés az volt, hogy összegyűjtsék az összes információt a kutatás kitermeléssel kapcsolatosan. Ezt még mindig nem végezték el, még nem születtek ilyen intézkedések, ugyanis az ellenzés biztos, hogy kimutatná azt, hogy mennyire kockázatos ez, és hogy a, az ország nagy részének a környezetét lerombolnák ezáltal, ami a balaggáz kitermelés illeti, mind a kutatás, mind pedig a kitermelés nagyon kockázatos lenne, én kategórikusan kimondom azt, hogy nyitva kell tartani ezt a petíciót, és felhívom az Európai Bizottság képviselőit, hogy jöjjenek el, tehát hogy ide nem felkészülten jöttek el, ugyanis ők azt mondják, hogy még mindig várnak a válaszra a bolgár kormánytól. Ez nem információ, ez semmiféle információt nem jelent a nem hivatalos információk értelmében, amelyeket én, mint képviselő kaptam egy órával ezelőtt a bolgár kormány. azt jelentette ki, hogy fel akarja mondani a, azt az ideglenes moratóriumot, amelyet a nemzetgyűlés elfogadott. Éppen ezért nyitva kell tartani ezt a ö, petíciót. Köszönöm. Auken képviselőasszony. Rövid leszek. Persze támogatjuk azt, hogy még próbáljunk békéltetni, vagy akár egy meghallgatást is szervezzünk róla. Lenne egy kérdésem a bizottsághoz. Készült egyáltalán bármelyik európai országban környezetvédelmi tanulmány ezzel kapcsolatban? Ezt jól lenne tudni. Ezen kívül a vízügyi keret jogszabályt is érinteni ez, hiszen ez is ide vonatkozik az idéntől. A zöld innováció ez pontosan ellentétben van ezzel a feltárással, ez egy nagyon régi, visszafelé haladó gondolkodásmód. E, tulajdonképpen igen, ez egy visszalépés. Aki azt gondolja, hogy ez éghajlatról és környezetvédelemről szól, és felejtsük el, nekem például öt unokám van. Számomra ez az egyik legfontosabb kérdés az idén. Mit teszünk, milyen hatással lesz ez az unokáinkra és az ő gyerekeikre. Például az energiahatékonysági irányelvet illetően ott az a nagy vita, hogy a parlament nagyon jó állásfoglalást fogadott el nemrég, de sok tagállam feketében gondolkozik, nem zöldben, és vissza akar lépni. Még egy kérdés. A Chevron Mennyit ölt ebbe a projektbe az idén? Említette, hogy volt egyfajta megegyezés a, parlament, a kormány és Chevron között. Hát ez nem egy szerződés, de megegyeztek. A Chevron mennyivel járult hozzá az idén ehhez a projekthez. Én nem vádolok senkit az, hogy megvesztegetett volna valakit, csak néha, hogyha nagy pénzekről van szó, akkor ezt lehet látni sok helyen, a pénz mindent felülmúl. És ez egy nagyon hatékony eszköz, ha az ember előre akar haladni, még akkor is úgy, hogy igazából hátrafelé halad környezet nem barát módon. Tehát önök szerint mennyi pénzt töltek ebbe a projektbe. Honorable Taylor. Taylor, képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném támogatni a petíciókat. Szeretnék rámutatni, hogy nagy a különbség a feltárás és a kereskedelmi méretű kitermelés között. Tanuljunk másoktól például Amerikától, tanuljunk a hibákból, azt látjuk Amerikában, hogy jelentős kereskedelmi méretű kitermelés van, és ott a vízerőforrás, a levegő ö, sérül. Ö, a, az emberi egészségre is rossz hatással van az állatállományra. A tulajdon elértéktelenik, az ingatlanok megélhetés kerül veszélybe. Az Isten szerelmére mielőtt elindulunk mi magunk az EU-ban ezen az úton, próbáljunk tanulni ezekből, ne kövessük el azokat a hibákat, amelyeket mások elkövettek. Ne ö, csukat szemmel fussunk bele be. Ez EU-s kérdés. Az időnk felét azzal töltjük, hogy a széndiokszid kibocsátással foglalkozunk. Tény az, hogy a metán gázt kitermeljük környezetvédelmi ügynökség Amerikában azt mondja, hogy a metán emissziót csökkenteni kell, különben túlságosan káros. A Tindél központ pedig azt mondja, hogy a legbiztosabb hely a palagáznak a föld alatt van, mert hogyha a föld fölé hozzuk, akkor a széndiokszid kibocsátás nő jobban, mint a fosszilis erő energiahordozóknál. Tanuljunk a többiek hibáiból használjuk ki az alkalmat, próbáljuk megérteni az intézményekben, a parlamentekben, hogy mi a helyzet, használjuk fel a meghallgatást arra, hogy együtt dolgozunk a petíció szerzőkkel, jönnek majd az Egyesült Királyságból is meggyőződésem, ez maradjon nyitva, eh, legyen több meghallgatás, és az információt próbáljuk megosztani. Eh, túl egyszerű és buta eh, lenne, hogyha a vállalatok által adott dollár milliárdokra használ Nekem is van három unokám, az előttem felszólalónak is van öt. Gondoljunk az a jövőre. Legyünk elővigyázatosak. A többi az elnök asszony. Köszönöm szépen, Bostináró kollega, köszönöm szépen, elnök asszony. Már most itt az elején arról nyilatkozom, nyilatkozom, hogy nekem is vannak unokáim, és, és aggaszt az, hogy milyen lesz Európa, milyen lesz a világ, milyen világot adunk át a következő generációnak. A kettes számú dolog, ugye a bolgár kollégáktól, szomszédoktól jön ez a petíció. Szeretném elmondani azt, hogy számomra ez egy déjà vu, mert jelenleg az utóbbi három-négy hétben egy nagy vita volt a román kormány szándékáról, nevezetesen, hogy ugyan ennek az amerikai cégnek egy szerződést ajánl palagáz kutatás témában Kelet-Moldávia térségében, Barlát térségében, és egy másikat Dobrudzsában, a bolgár határtól nem messze hogy jól értsék az, hogy mennyire fontos számunkra ez a téma, és hogy ez egy európai témává vált. Ugye én most a romániai esetről beszélek, mert ezt ismerem. A kormány soha nem ö, mutatta be a hatástanulmányt, viszont engedélyt adott a kutatás és a termelésre a miniszterelnök és a környezetvédelmi miniszter sem beszéltek arról, hogy mennyire drámaian szükséges az, hogy egy hatástanulmányt dolgozzanak ki, ugyanis itt a, a vizek vannak érintve az légszennyeződés és a kisebb földrengések, tehát a mikroföldrengések is előfordulhatnak. Az amerikai tanulmányok is arról szólnak, hogy megvan a veszélye annak, hogy kisebb földrengések, úgynevezett mikrotektonikus földrengések sor kerüljön. A, soha a ö, különböző in, kormány és más szervezetek sem beszéltek erről a problémáról. A barláti önkormányzat sem szólt ezekről a problémákról, pedig Baládban 65 ezer lakos van. Ugye most Bulgáriában is beszélnek erről az esetről. A román kormány semmiféle információt nem szolgáltatott az, az adott céggel való szerződésről. Hát akkor éljen az átláthatóság. Hogyha mi, bolgárok, románok, lehet, hogy buták vagyunk, és nem értjük, hogy mi a jó és mi a rossz a világ számára. Az Egyesült Királyság miért döntött arról nemrégiben, hogy elhalaszt minden nemű palagász kutatás kitermelést, és összegyűjti az összes, összes kutatási eredményt. És Franciaország miért döntött vajon arról, hogy betiltja a palagáz kitermelést? Hogy létezik az, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország ugye a modern világ ellenébe mennek, a haladás ellenébe mennek, más országoknak pedig szinte kötelező az, hogy minden jogszabályt áthágva technológiai kockázatokat vállaljanak, és kockáztatják a közösségek életét, minden élőlény életét, a környezetet, semmiféle ráció nincsen mögött. Úgyhogy én azt szeretném, hogy legyen egy ilyen meghallgatás, ezt én is támogatom, hogy a petíciót tartsuk nyitva, ne felejtsék el, hogy nem sokára új ö, tagállam fog belépni ebbe a klubba. A románok nagyon is ellenzik ezt a témát, és hogyha nagyobb lesz a klub, akkor mindenképpen fel kell kérni a bizottságot arra, hogy, hogy ezt az öngyilkos magatartást sal, öngyilkos magatartást szüntesse be, nem elfogadható az, hogy, hogy utólagosan ö, lépjen fel egyfajta postmortem reagálása a bizottságnak nem elfogadható. Alapvető az, hogy a kulcs jellegű, kulcsfontosságú irányelveket mindenképpen végre kell hajtani, és ezt ellenőrizni kell a megfelelő jogszabályok értelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem kért más képviselő szól, szót, tehát kérdezem a bizottságot, hogy esetleg válaszolna az elhangzottakra, reagálna a valaki a bizottság részéről? Tehát akkor a bizottság képviselője kapja meg a szót. Csak hagyd tisztázom, hogy mit teszünk most, mert úgy tűnik, hogy nem ismerik a tisztelt képviselők ezt először is útmutatást adtunk arról, hogy milyen közösségi joganyag vonatkozik erre. Létezik ezzel kapcsolatban a DGMV honlapján a környezetvédelmi hatástanulmányról egy útmutató, sorry, we are waiting for a doctor. Elnézést kérünk, orvosra várunk. 5 perc, 5 percre felfüggesztem. Mindenki megértheti.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

Kedves kollégák, akkor folytatjuk az ülésünket. Good luck for the young lady. Sok szerencsét kívánunk a fiatal hölgynek, akit eszméletét vesztette a munkánk során. Elnézést kérünk, de természetesen meg kellett szakítani az ülést. Közben az elnök asszony mikrofonja kikapcsolódott. Köszönöm. Tehát, hogy mit tesz most a bizottság válaszolva az Európai Parlament képviselőinek kérdésére. Ahogy már említettem, iránymutatásokat adtunk az alkalmazandó közösségi jogról, különösen a környezetvédelmi hatástanulmányra nézve. Ezt a Környezetvédelmi Főigazgatóság honlapján lehet elérni. Ezen kívül a bizottság tanulmányokra is adott megbízást, hogy a potenciális környezetvédelmi kockázatokról, hatásokról tanulmány készüljön a horizontális fúrásokkal egyetemben. Ezt is a DG Envy készíteti, júniusra várjuk az eredményeket, ami az üvegházhatást illeti. Az éghajlatváltozási főbiztosság is egy tanulmányt készített, júniusra várjuk ezt is. Ezen kívül a kumulatív hatásokra is kitérünk, különösen a föld és ivóvíz használatra nézve Európában. technikai munkacsoportot állítottunk fel a tagállamok között, hogy a nem konvencionális fosszilus üzemanyagok hatásait vizsgáljuk, és januárra várjuk az eredményét ennek. Végül a bizottság megvizsgálja a kémiai biztonsági jelentést bizonyos vegyi anyagokról, olyan anyagokról, amelyeket főleg feltárások és fúrások során alkalmaznak, hogy ez alkalmazható-e a palagáz kitermelésre is. Ennyit szerettem volna elmondani a bizottság munkájáról, környezetvédelem területén, és tartjuk a kapcsolatot az érintettekkel, a tagállamokkal, és a parlamentes tartjuk a kapcsolatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a választ. Most pedig a petíció benyújtójának szeretném visszaadni a szót néhány percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék válaszolni egy kérdésre, amely ügyet felvettettek, nevezetesen, hogy a mm, Chevron cég mennyi pénzt adott a bolgár kolmárnak. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha szükség van pénzre, akkor nagyon sok pénzt lehet beruházni. Ugye egy pályázatot indítottunk 250 ezer dollár volt az eredeti ár. Ugye itt egy beszerzésről volt szó. A Chevron cég azt mondta, hogy 30 millió dollárt ö, ajánlanak fel a bolgár kormánynak, itt elsősorban kompenzálni a környezetre vonatkozó károkat. A miniszter azt válaszolta, hogy ez a pénzösszeg, ezt a pénzösszeget a vállalat ajánlotta fel, és a, akkor kapják meg, amikor meg születik a szerződés. Tehát még a kincstárban nem ö, jött be ez a pénzösszeg. nem, ez egy európai eljárás, de bolgár eljárás is egyben. Örömünkre a legtöbbben a polgárok ellenzik ezt az eljárást, és a, a technológia szintjén is bebizonyosodott az, hogy ennek az egész folyamatnak nagyon sok káros kihatása lehet a vizekre, a felszíni és víz alatt és föld alatti vízforrásokra kísérleteket végeztek el a különböző potenciális károkra vonatkozólag. Én Nagyra értékelem a bolgár geológusok munkáját, de azt hiszem, hogy ebben az esetben nem végezték el a megfelelő tanulmányokat. Köszönöm a figyelmüket. Elnök asszony, köszönöm szépen, és ezen petícióval kapcsolatosan ugye a legtöbb kollega is kérte, azt tudom elmondani, hogy nyitott marad ez a petíció, és ahogy a bizottság képviselő is elmondta, a jövőben is nagyon oda kell figyelni ezekre a kérdésekre. Az a kérés is elhangzott, hogy a bizottságunk szervezzen meg egy meghallgatást. Azt hiszem, hogy a koordinátorok ülésén ezt fel kell majd vetni, és az is fontos, hogy a meghallgatás után, vagyis a meghallgatás a Környezetvédelmi Bizottsággal együtt kellene megszervezni, és értékelni kell majd a különböző adatokat. Tehát nyitva marad ez a petíció, és szó lesz majd a meghallgatásról, mert ennek megszervezését a legtöbben kérték. Bélié kolléganő e, e ponttal kapcsolatban akar még szólni? Mm, csak egy szó erejéig. A Környezetvédelmi Szakbizottságnak is a tagja vagyok. A meghallgatás teljesen más lenne. Nem arról van szó, hogy önokat várunk, akiknek megmaradt véleményük, mert pártagok vagy vállalatot képviselnek, hanem az európai polgárt, várjuk, aki a palagáz feltárása iránt érdeklődik. Teljesen más, nem fölösleges meghallgatás lenne. Szonik. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Komisja Ochrony Środowiska organizowała. Szeretném elmondani, hogy az ENVI szakbizottság egy közmeghallgatást tartott a palagázról és hogy milyen kihadással van ez a vízre. Nem döntéshozók voltak ott, hanem tudósok világszerte. Ezt az MV szakbizottság szervezte. Semmi probléma, szervezhetünk egy újabb meghallgatást. Szeretném felhívni az összes, szeretném meghívni az összes környezetvédelemmel ben érdekelt kollégát, hogy vegyen részt ezen. Volt egy meghallgatás az ITRE szakbizottságban is. Lehet folytatni a sort. Az az egyetlen probléma, hogy kit fogunk meghívni. Mert van egy petíció erről a településről, de erről van szó, hogy minden országban tiltsák be a palagázt Európában. Akkor csak a petíciószerzőket hívjuk meg, vagy a települések, olyan településekről is embereket, akik örülnek, hogy van a régióban palagáz, mert ezzel van fejlődés. Milyen fajta meghallgatást akarunk? A közvéleményt is mm, megismerhetjük. Sok régióból, Európa szerte hívjuk meg az embereket, annak hogy van meg, nincsen palagáz. Ezen információk alapján és a összegyűjtendő dokumentumok alapján majd a koordinátorok hoznak döntést a következő ülésükön. Megnézzük, hogyan lehet tehát megszervezni ezt a meghallgatást. Köszönöm a petíció benyújtóinak a munkát, és áttérek a 17-es napirendi pontra. Itt is két petícióról van szó. Az egyik a 358 per 2011-es. Snarski úr nyújtotta be a második, a 942 per 2011-es számú petíció, ezt Szadovszki úr nyújtotta be. Az első petíció több mint 2000 aláírás tartalmaz megadom a szót Znászki úrnak, aki mind a két petícióról fog szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Fiatal lengyelként és európaiként azért érkeztem ide, hogy az EU-s állampolgárok méltóságát, emberi jogait védjem. A hármas és a kettes cikk, illetve a négyes cikk hármas bekezdése szerint a tagállamoknak kötelessége, hogy az emberi méltóságot és a kisebbségek jogait tiszteletben tartsák. De szeretném elmondani, hogy Litvániában a lengyel kisebbségnek a helyzete romlik, különösen azóta, amióta Litvánia belépett az Európai Unióban, a lengyeleket megfosztják a joguktól, hogy az anyanyelvüket használják. Nincs olyan törvény, hogy használhatnának két nyelvű utca elnevezéseket például, és nincs olyan törvény Litvániában, amely a kisebbségek jogait tisztázná. És az a legújabb fejlemény, hogy ezeket a törvényeket akarják bevezetni a lengyel kisebbség ellen, és nincs átmeneti időszak. Ez pedig azt jelenti, hogy Litvánia az alapvető közösségi jogszabályokat sérti meg. Miközben a litván kisebbség Lengyelországban élvezi ezeket a jogokat. A lengyel kisebbség Litvániában mindig is ott élt és az ilyen megkülönböztetés a joguk és méltóságuk ellen való, illetve a diversitás elvét sérti az Unióban. Ezt mondja ki a négyes cikk hármas bekezdése a Lisszaboni szerződésben. Ez pedig lehetetlenné teszi, hogy az Európai Unió céljait elérjék. Az a cél, hogy a lengyelek nem írhatják nevüket anyanyelvük szabályai szerint, ez tagadja a közösségi jogszabályokat és a 2043 as LK irányelvet. Én európai uniós állampolgár vagyok, mondjuk Litvánián kívülről, de hogyha Litvániában szeretnék állást vállalni, akkor a lengyel helyesírási szabályok szerint nem használhatnám a nevemet. Ez azt jelenti, hogy megsértik azt a jogomat, hogy bármely tagállamban szabadon munkát vállaljak. Ez a kettes és a hármas cikket, illetve a négyes cikk hármas bekezdését, a hatos cikket, a 20 cikket, annak második A pontját, és a 45-ös cikket sérti az európai szerződésekben, illetve a 2000 per 43-as LK tanács irányelvet. Elnézést, hogy ilyen gyorsan beszélek, elnézést a tolmácsoktól, de a lengyeleknek a diszkriminációja a Litvániában nem összeegyeztethet az emberi jogok védelmével, és megsérti az emberi alapjogi karta. 1-es, 14-es, 20-as, 21-es és 22-es cikkét. Ezek a problémák, amiket említettem, az Európai Unió döntéskörébe tartoznak, különösen a parlamentébe. különösen ami az, emberi az Európai Uniós értékek megsértését illeti. Hagy mutassak rá, hogy az Európai Bizottság írásos válasza nem pontos. És nem válaszol a probléma lényegére, amit ismertettem. A legfontosabb része ennek az emberi jogok védelme Litvániában. Ezt nem említi a bizottság válasza, elferdítették a probléma lényegét, és ez így nem érvényes jogi értékelés. Az összefoglalásban pedig vannak olyan pontok, amiket én nem említettem, és ugyanakkor az elnevezés sem pontos. Kérem, hogy a teljes érvelésünkre reagáljanak, és egy egészen egyszerű kérdésre szeretnék választ kapni. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy Litvánia EU-s tagállamként köteles-e tiszteletben tartani az emberi jogokat, vagy sem. Minden Európai Uniós állampolgár, akárhol is van, akárki is, megérdemli a tiszteletet, méltóságot, és a jogait nem szabad megnyírválni. Tisztelt tagok! Azt kérem a parlamenttől, hogy minden politikai és jogi lépést megtegyen, hogy biztosítsák, hogy a lengyel kisebbség jogai tiszteletben tartják, beleértve a nyelvi jogokat is, Litvániában. A Litvániában élő lengyelek, uniós állampolgárok teljes jogkörrel és joguk van a védelemhez. Arra kérem a bizottságot, hogy elemezze a helyzetet, és foglalják össze az eset jogi mutatóit. A litvánok és lengyelek történelme sokban átfedi egymást, és mindkét állam EU-s állam. Én hiszek benne, hogy európaiként készek áll, készen állunk arra, hogy megoldjuk ezt a komoly problémát, ami megakadályozza, hogy békében együtt éljünk az unió területén. Ezért segítséget kérek a lengyeleknek és litvániának, hiszen ha magukra hagyják őket, akkor azt mutatják, hogy az Unió hátat fordít az állampolgárainak. Köszönöm. Eh, köszönöm szépen, önnek köszönöm. Most pedig szót kap a két ország képviselője, tehát Litvánia és Lengyelország képviselője. Litvánia képviseletében Lituliene eh, kép tisztviselő az Oktatási Minisztériumból, Litvániából. Dėkoju pirmininkė. Jums leidus kalbėti. Ha megengedi, akkor ha megengedi, elnök asszony, akkor anyanyelvemen szólalok fel. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon meglepett bennünket ennek a petíciónak a benyújtása itt az Európai Parlamentben, már csak azért is, mert a litván oktatási rendszer teljesen egyedi, és lehetővé teszi mindenki számára, hogy anyanyelvén tanulhasson az oktatási rendszerben egészen a kis osztályosoktól az egyetemi oktatásig. Litvániában tehát az teljes oktatási rendszeren belül anyanyelven lehet tanulni. A, azt is el szeretném mondani, hogy a penyúj a petícióban foglalt adatok nem tükrözik a valóságot, ami a lengyelek kisebbségi jogait illeti, Litvánia semmiféle nemzetközi szerződést nem sért meg, jelenleg sem, és a jövőben sem fogja ezt tenni. Ahogy már mondtam, a lengyel kisebbségnek Litvániában joga van már az óvodás kortól egészen az egyetemi oktatásban is anyanyelvén tanulnia. A Bielosztoki Egyetem Vilniusban Lengyelországon kívül működő oktatási rendszer. 10 millió lengyel él Lengyelországon kívül, és 170 lengyel iskolából nagyon sok Litmániában működik. Továbbá azt is ki kell mondani, hogy Litvánia függetlensége óta a lengyel iskolák száma növekedett, és növekedett a tanulók száma is. Azt hiszem, hogy a bizottság tagjai számára éppen ezért le lehet zárni ezt a petíciót. Ami a petíció benyújtóinak aggájait illeti, a bizottság tagjainak el szeretném mondani a Mm, oktatási törvényel kapcsolatos módosításokat is. Az oktatási törvény harmadik bekezdésének második része kimondja, hogy az oktatást biztosítani kell az etnikai, nemzeti és nyelvi kisebbségek számára is, hogy az anyanyelvüket, a történelmet és a kultúrát is tanulhassák tehát anyanyelvükön. Az etnikai kisebbségek is tanulhatják az iskolákban az anyanyelvükön, litván nyelven csak néhány tantárgyat tanítanak, tehát sokkal több tantárgyat tanítanak anyanyelven, mint litván nyelven, és 60%-át a tantárgyaknak anyanyelven, 40%-át a tantárgyaknak az adott állam nyelvén kell tanulni. Litvániában azt látjuk, hogy a a litván nyelven oktatott tantárgyak 90% iskolákban tanulják, és vannak orosz, fehér orosz nyelvi nyelvű tantárgyak is. Mindenki számára biztosítva van, hogy az adott etnikai kisebbség nyelvén tanulhasson, anyanyelvén, de megtanulhatja az litván nyelvet is, a kohézió, a integráció és a sikeres munkaerőpiaci részvétel érdekében a litván nyelvet az anyanyelv mellett tanulják, ami a, a konszisztenciát illeti, a litván kormány elfogadott egy rendeletet, amelynek értelmében a kis iskolák, az óvodák, az általános iskolák esetében azt látjuk, hogy csökkent a tanulók száma, és az iskolák száma is 15-ről 10-re de Litvánia nagyon jól felkészült az oktatási törvény végrehajtására, természetesen az anyanyelvi oktatásban résztvevők diplomát kapnak, a történelem, a földrajz oktatása. terén és különböző változásokra került sor, aztán különböző oktatási eszközöket, szótárakat, kézikönyveket vásárolt az oktatási kormányzat, és ezeket rendelkezésre bocsátja minden területen. Ami az állami nyelvteszteket illeti, itt két éves átmeneti időt biztosít a törvény, és a litvány kormány arról tárgyal, hogy ezt az átmeneti időszakot megemeli a kisebbségek számára. Kubilus miniszterelnök és Tusk lengyel miniszterelnök tárgyaltak erről a témáról, valamint a szakértői csoport is vitatta már ezt a témát, ezt a szakértői csoport tanulmányozta az oktatási törvény módosításait. Annak érdekében, hogy magas szintű oktatást biztosíthassunk az etnikai kisebbségek számára is, 2011. december 27-én létrehoztak egy munkacsoportot, amelyben minden etnikai kisebbségi iskola képviselve van, és a célja az, hogy megvitassák az oktatási törvények, törvény végrehajtását. Ami az oktatási törvény rendelkezéseit illeti, ezeket a legtöbb nemzetközi szervezet is értékelte, és e, egyik sem gondolja úgy, hogy diszkriminatív lenne ez az oktatási törvény. Néhány szót szeretnék még a, a nevekkel kapcsolatos problémáról szólni május 12-én 2011-ben az Európai Emberjogi Bíróság kimondta azt, hogy a nem litván nevekkel kapcsolatosan semmiféle jogsértésre nem került sor, és a litván döntés arról, hogy csak litván nyelven írják például az utcaneveket, semmiféle jogsértés nem jelent. De fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a lengyel etnikai kisebbségnek megvan a joga arra, hogy anyanyelvén tanuljanak egészen az óvodáskortól az egyetemig. Ez egy teljesen egyedi dolog, semmiféle szervezet vagy nemzetközi testület kimondta, soha nem mondta ki azt, hogy Litvánia megsérti a jogszabályokat. Az tehát téves, hogy Litvánia megsért valamilyen jogszabályt, ez nem elfogadható, és mindenképpen együttműködünk minden területen. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony most pedig megadom a szót Krisztof Treviszkinek Lengyelországból, a külügyminisztériumból, Lengyelországból. Thank you. Madam. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Először is hadd értékeljem nagyra ezt a lehetőségét, hogy a szakbizottság előtt szólhatok, ahol sok megjegyzés született arról a petícióról, amelyet vizsgál ez a testület. Néhány másodpercet hadd töltsek azzal, hogy ö, kollégám milyen érveket mondtak. Nekem jogászként ö, az a, ö, úgy gondolom, hogy megvan ennek minden alapja. Először is hat mondom, hogy nagyon csalódtunk az abban a válaszban, amelyet a bizottság adott a szakbizottság tagjainak. Először is, amit a petíció szerző már mondott, a jellemzése a ö, petíciónak nem volt pontos a ö, témájával kapcsolatban a nyelvi kérdéseket egyszerűen ignorálta ez a besorolás. Ezért ez a dokumentum hát egy kicsit zavarba ejtő. Másrészt szeretnék köszönni azon érvekről, amelyeket a bizottság felsorol a dokumentumon az Európai Uniós Szerződés 169. cikkére hivatkozik, ahol a tagállamok ahol kimondják, hogy a tagállamok felelősek az oktatás szervezésért, a nyelvi és kutatás diversitás biztosításáért. A megjegyzésekben a bizottság ignorálta, hogy más rendelkezése is vannak az EU-nak. Például szeretnénk emlékeztetni arra, hogy az innováció között szerepel az EU szerződés második cikke az emberi jogok után a kisebbségek tartozó ö, személyek jogai szerepnek. Ez változás, mert korábban a kisebbségek tiszteletben tartása ö, csak a kopenhágai kritériumok között szerepelt, ö, a ö, jelölteket érintve, de nem a tagokra vonatkozóan. Ezt Európában kritizálták, és ezen változtattak. Ez lett a szabály. Ez egy óriási változás az EU kisebbségi polgárainak a joga nem attól fog függeni, hogy az illető ország tag, jelölt vagy tag. Szintén fontos elem az, hogy szeretnénk, hogyha a bizottság megváltoztatná az álláspontját más témában. Például a tizedik cikk is szerepel a szerződésben, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben azt mondja, hogy amikor meghatározzák és végrehajtják a politikáját, akkor az EU a diszkrimináció ellen kell felépjen, amelynek alapja a nem vallás, stb. A tizedik cikk az EUMS-ben nem egy passzív, hanem aktív álláspontot képvisel. Vannak kormányzati lehetőségek is. Ezekre kitér a hatodik cikk. A bizottság a harmadik bekezdésben, a második oldalon utal azokra az érvékre, amelyek a az alapjogok 21-22. Eh, cikkében szerepelnek, és az 51. cikre, 51. akár a kárta alkalmazásával kapcsolatban. Mint tudjuk, a kárta az EU-s intézményeket célozza, a ö, eh, tagállamokat, de a tagállamokat csak az EU szabályok végrehajtása során érinti ez. Csak hogy a diszkriminációs rendelkezések a kártában sajnos ezeket ignorálják a 243-as irányelvben az oktatást explicite említik azon területek között, ahol a diszkrimináció ellenes ö, intézkedések ö, szükségesek. Szeretnék arra is utalni, a Lisszaboni szerződés hatodik cikkének harmadik bekezdése kimondja, hogy az alapjogokat alapjogok, a tagállamok alkotmányos hagyományából származnak, és általános elvet kell alkossanak. Ez az egyik út, amely megkönnyíti a bizottság számára, hogy jó válaszokat adjon, és ne negatív válaszokat az alapjogi ö, megkeresésekre. Elnök asszony, hadd szóljak néhány szót azzal kapcsolatban, amit kollégám mondott az eljárással kapcsolatban. Arra a munkára utalt, amelyet az oktatási szakértőkből álló ö, munkacsoport végzett. Tény, hogy felállították ezt a csapot, ezt a csoportot ötször ültek össze, és az ötödik utolsó ülésen semmilyen közös jelentést, megjegyzés, ajánlás nem adtak ki. Érdekes. Voltak viták, de nem voltak eredmények. A litván fél a mi meglátásunk szerint semmilyen lehetséges módosítást nem tudott elképzelni az oktatási törvényében diszkriminatív jellegű intézkedéseket tartalmaz. Most a nevek helyesírásáról nem szólnék. Örülök, hogy kollégámnak nincs a problémája. 11. cikkel a keret jogszabályban. Litvánia mindig kritizálták, mindig megígérte, hogy megváltoztatja a jogszabályait, és sose tette meg ezen érvek ismeretében, elnök asszony szeretnénk eh, támogatni azt a javaslatot, amelyet a petíció szerző megfogalmazott, hogy kérjük meg az Európai Bizottságot, hogy új jelentés készítsen, eh, amelyben nyitott az alapjogokkal szemben és kevésbé allergiás a eh, Lisszabon ellenes magatartásra. Köszönöm szépen, elnök asszony, a figyelmet! Köszönöm szépen önnek az elmélyült elemzés. most pedig a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Antonio Mark következik. Köszönöm, elnök asszony. I would just start by mentioning that... Azzal kezdeném, hogy a bizottság adott egy írásos választ erre a kérdésre, és megvizsgálta azt, hogy a 258-as cikk keretében az alapszerződés szerint mi a betartandó közösségi joganyag. Az a végkövetkeztetés, hogy a kérelmező kérése nem tartozik a közösségi joganyagba. Mégpedig azért, mert a 155-ös cikk azt mondja ki, hogy a tagállamok maguk felelősek az oktatási anyag és a nyelvi politikájuk megszabásáért. Ezen kívül a kérelmező minden felvetése, például a kisebbségek védelme, az alapvető emberi jogok védelme és más kérdések, ebben az esetben nem esnek az unió jogi keretei közé. Tehát a bizottságnak itt nincs kompetencia, hogy beavatkozzon. Ami a kartát illeti, az alapjogi kartát, ezeket a rendelkezéseket a tagállamok felé intézzük, és az ő feladatuk, hogy alkalmazzák. Csak ilyen esetekben avatkozhat be a bizottság. az érvek, amiket most hallottunk, újak. Ezek nem szerepeltek az eredeti kérvényben. A kettes, hármas, négyes vagy tízes cikk. És a 2043-as EK tanácsi direktíva. Nem lesz időm arra, hogy részletesen válaszoljak. Ez egy jogi elemzés lenne, és ezt nem tanácsos itt helyben megtenni. De hogy ismertessem, hogy milyen lesz az alapvető hozzáállásunk. Mivel például a tízes cikket említette, azt mondja a tízes cikk, hogy az Unió fogja ö, eldönteni a jogsértést. Ez szerben 43-as direktívát illeti. Ez csak az oktatáshoz való hozzáférésre vonatkozik, nem tartalomra. Tehát ez is a direktíven kívülre esik a kisebbségi jogok, ahogy már mondtam, amellett, hogy a szerződések betartását alapvető fontosságonak tartjuk, nem tartozik ide. Még akkor is, hogyha a kettes cikkben ez meg lett említve, ez nem tartozik az unió jogkörébe. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát, és Valensza kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Snarski úr petíciója egy nagyon fontos témát érint, nevezetesen a lengyel nyelv diszkriminációja Litvániában és a lengyelek diszkriminációja ezáltal hiányoznak a lengyel iskolák, hiányozik, hiányoznak a lengyel nevek, elnevezések írása, e, pedig ez kulturális jog lenne. A nyelvi sokrétűség keretén belül a tagállamokban nem lehet eltérni az Európai Unió alapjogaitól beleértve a mozgásszabadságot és a saját nyelven való fellépést. Snarski úr szól mindezekről a témákról, amelyek lényegbe vágóak. Éppen ezért én támogatom a petíciót, és szeretném, szeretnék néhány kérdést intézni Snarski úrtól. Eljött már ön Litvániába? első készből látta ezeket a problémákat? Beszélt a litvániai lengyelekkel? vannak már tapasztalatai arról, hogy Litvániában a nemzetisége miatt valaki diszkrimináció ér? Például Lengyelországban ott van a kassub kisebbség, valamint a litván kisebbség. Ön tud arról, hogy Litvániában megsértik a lengyelek jogait? És ön milyen, mit szeretne a petíció szakbizottságtól elérni? Thank you, madam. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Snarski úr, a petíció szerzője azt mondja, hogy rendszeresen megsértik az emberi jogokat a megtámadott tagállamban. Sok ö, olyan megjegyzés is van, ami nonsens, nem kell ö, ezzel foglalkozni. De az érdekes, hogy nem ö, csak Litvánia ö, rossz, talán a legrosszabb a szomszédok közül, Németországot, Oroszországot is véve, de az Európai Bizottság is rossz. Van egy feljegyzés a képviselőknek, a zavarba ejtő, és hibás megjegyzés nem általában emberi jogoknak a megsértéséről van szó, hogy Szvászki úr írja. A lényeg nem a lengyel oktatási rendszer, hanem a litván oktatási rendszer minden kisebbség számára már pedig nincsen panasz az oroszok, beloruszok, zsidók részéről. Csak a lengyel oktatók részéről, mert barátságtalan a politika irányokkal szemben. Ö, irányuk van. A Litván oktatási törvény módosítása a lengyel kisebbség jogait sérti, írja, hogy csak lengyelül tanuljanak. Ennek van értél, értelme. A legtöbb tanár ezt úgy közelíti meg, hogy ő a földrajz történelem két év múlva már az állam nyelven lesz oktatva. Talán 20, az utóbbi 20 évben nem tanultak elég jól anyanyelven a diákok. Az állampolgárokat nem korlátozni, nem szabad korlátozni abban, hogy államnyelven is megtanulják a földrajzi neveket. Már pedig a petíció ebbe az irányba is mutat. Természetesen az a tény, hogy az államnyelvet kell használni a történelmi és a földrajz tanításában, megváltoztatja az egész rendet írja a petíció szerzője az iskolákban, a történelem és a földrajz oktatása az államnyelven ö, csökkentheti a tanulóknak a számát, írja a petíció szerzője. És így be kell zárni majd az iskolákat, a gyerekek csökkenő száma abból jön, hogy kevésbé szeretik egymást a férj és a feleség. Nagyon gyakori jelentés, hogy csökken a diákok száma. Hogyha bezárják az iskolákat, akkor litván is bezárnak. Azért, mert kisebb, alacsonyabb a diákok száma. De ez nem azon múlik, hogy a történelmet vagy a földrajzot milyen nyelven tanítják. Nem értem, hogy Snarski úr miért írta alá ezt a komolytalan szöveget. Az oktatási minőségével kapcsolatban. Hát nos, komoly túlzás van itt, és nem megfelelő bemutatása a kérdésnek, sajnos. Ezt ki kell mondjam. Kérem, ne vesztegessük az időt ilyen dokumentumokra. Feltételezem, hogy továbbra is érkezik majd ilyen ugyan ilyen tartalma. Már voltak korábban is. Remélem, hogy ez megoldódik. Az ha több komoly probléma lenne, akkor ezzel a, az Európai Bíróság vagy az Európai Bizottság foglalkozott volna. De hát semmilyen következtetés nem született. Talán félrevezetnek bennünket, Litvánia elleni támadásra ösztönöznek az európai együttműködés minden szintjén. Ez nem vezet sehova. Se a lengyelek számára, se az Európai Unió számára. Tomaszewski. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Hát nem tudom, hogy, hogy kommentálhatnám azt, amit az előbb a kollégám már elmondott. De amikor az szakbizottság egyik tagjának nem adjuk meg a jogot, hogy hozzászóljon, a többiek meg hozzászólhatnak, akkor ez nem túl komoly munka, pedig a probléma nagyon releváns és nem csak a kisebbségek oktatásáról szól. Ezek a problémák léteznek, sőt azóta fokozottak, hogy beléptünk az EU-ba. Ez egy paradoxon, mert az etnikai kisebbségek nagyon lelkesen vettek részt abban a népszavazásban, amely lehetővé tette az EU-ba való belépésünket, nagyon sokan vettek részt, és mellette szavaztak. És utána merültek fel a problémák, és nem csak az oktatással kapcsolatban. 2009-ben a parlament leszavazta a nemzeti kisebbségek védelméről szóló törvényt, tehát mi vagyunk az egyetlen uniós ország, amelynek nincsen törvénye, ez a törvény 91-ben született, amikor országon függetlenné vált. 91-ben a balti úton protestáltunk az elnyomó rezsim ellen, és a függetlenségünket követeltük. 91-ben a szörnyűséges januári litván események után megszületett ez a csodálatos kisebbségekről szóló törvény. Pontosan a kollégám Landsbergis úr ratifikálta ezt a törvényt, hiszen ő volt akkor a legfelsőbb bíróság elnöke. És ugyanez a testület 2009-ben sajnálatos módon egyszerűen feloldotta ezt a törvényt, és egyszerűen már nem létezik ez a jog, amiért ennyire haszn- harcoltunk. Azért, hogy a közéletben használhassák az anyanyelvüket, bizonyos embereknek büntetést kell fizetniük. Nem csak azért, hogy például az utcáknak bilingviális elnevezése lehessen, de például hirdetéseket és üzletek hirdetéseit tekintve is. Már említettem a 2009-es törvény eltörlést. Ez annak ellenére történt, hogy vannak olyan régiók, ahol a kisebbségek teszik ki a lakosság 80%-át. 14 megye van Litvániában, és némelyikben, ahogy mondtam, a népesség 80%-a etnikai kisebbség. És nincs joguk ahhoz, hogy az utcáikat az anyanyelvükön nevezhessék el. Aztán pedig pénzbüntetést kell fizetniük, hogyha az anyanyelvüket használják. Néha még 500 litázt is fizetniük kell. Tehát még egyszer, ez olyan területeken történik, ahol a 80% a lakosságnak a lengyel kisebbséghez tartozik. Ugyanez vonatkozik a nevek helyesírására. Ez ezzel kapcsolatos korlátozásokra senkinek nincs joga. 81-ben 16 éves voltam. A Szovjetunióban Megtagadtam, hogy szovjet útlevelem legyen, és a milícia azt mondta, hogy ez nem lehetséges. Én meg azt mondtam, hogy nem kérek ilyen útlevelet, mert nem így írják a család nevemet, mint írnák azt az útlevélben. És akkor, még akkor is sikerült meggyőznöm őket, hogy az anyanyelvem szabályai szerint kell betűzni a nevemet. Most meg nem tettek semmit. Tehát enyhe kifejezés azt mondani, hogy a lengyelek elégedetlenek. Március 17-én tüntetést szerveztek, körülbelül tízezren vonultak az utcára. Az oktatási szakszervezetek részéről is. És ez a jelenlegi petíció nem Litvánia ellen szól, hanem a kormányzó többség ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollega. Nem akartam közbelépni, de hogyha így folytatjuk, akkor nem tudjuk befejezni a munkát. Mások is szeretnének még felszólalni. Legyünk rövidek, kérem, Auken kollega I will speak quite, uh, Én akkor nagyon rövid leszek. Én úgy gondolom, hogyha itt ugye feltételezések vannak, nem ismerjük a helyzetet, mert hát itt, ahogy látjuk, az információk szintjén is eltérések vannak, de mindenképpen jogunk az, hogy ezzel a témával foglalkozzunk, tehát erről biztosíthatjuk önöket. Továbbá. Ami az Európa Tanács emberjogi dokumentumait illeti. Ugye itt és a Strasburgi Emberjogi Bíróságot illeti. Tehát meg lehet a bíróságot is hallgatni, mert számos esetben volt hasonló témánk, például a balti országokban az orosz kisebbség problémáival is foglalkoztunk, ahol még rosszabb a helyzet, megsértik az alapvető jogaikat. De hát nem tudjuk, hogy van-e valamilyen ítélet arról, hogy mi is az igazság. Elnök asszony, köszönöm szépen, Auken kollega, nő, leutkó. Hát ez egy nagyon széles körű téma. Én reflektálni szeretnék egy kisebb dologra, ami nagyon illusztrálja a helyzetet. Elnök asszony, kedves kollégák, képzeljék el, hogy hirtelen egy olyan országban találják magukat, amelyben egy szép napon az önök neve már nem az a név, amely éveken át az önök neve volt, az önök apjának vagy nagyapjának a neve volt. Hirtelen valaki más nevét viselik. Ez elfogadható számukra? Nem, ez nem elfogadható. Kolléga. Köszönöm szépen, kedves kollega Váljen képviselő úr, asszony. Köszönöm, elnök asszony. részről ez teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy hogyha egy ország nem hajtja végre a az oktatási törvényét, arról nem nekünk kell dönteni, de minden esetre, minden esetben eh, itt eh, most eh, a hasonlóak az ügyek, például Litván helyett egy másik tagállamban is beszélhetnénk, a német, vagyis a lengyel kisebbség helyett egy másik kisebbségről is beszélhetünk. Ugye ez volt arról szó, hogy az egyetemeken a kisebbségi nyelven kell kellene tanulni, vagy az adott ország nyelvén. Tehát ez nem egy specifikus dolog. Nagyon sok országban nagyon nagy számú kisebbség él, és nem szabad ítélkeznünk, a tényeket kell ismerni. Természetesen a kisebbségi szempontok mindig érzelmi alapúak, tehát vannak olyan országok, ahol a jogállamiság nem is létezik, ugye tudjuk. Nem érzelmi szempontból kell megköz, megközelíteni ezeket a kérdéseket. A, az a fontos, hogy a törvényeket betartsák, és a megfelelő oktatási törvény ö, ö, elemeit betartassák. Köszönöm. Kálnoszki ö, kollega. Köszönöm, elnök asszony. Nos, miről is van itt szó? Sok problémáról, ezek egy új oktatási törvényből származnak, mert Litvániában fogadtak el. A lényeg az érettségi, a középfokú tanulmányok végeztével leteendő vizsgáról van szó. Ez ugyanaz a vizsga mindkét fajta iskolában, a mainstream és a kisebbségi iskolában. Ott a kisebbségiskolákban, ezek korábban is léteztek, ezek az érettségik. Csak hogy a ö, tanrend miatt a litván nyelv ö, nem részesült olyan elbánázva, mint a ö, többi ö, iskolában. Most ö, egyfajta standardizálás lesz a következő három évben 12 év vig tanulnak egyesek litvánt, mások két-három év alatt kell utolérjék őket. Ez az igazán nagy igazságtalanság. E, igen, egyes nom, normákat e, standardizálni kell, e, de e, nem szabad túlzásokba esni. A litván-lengyel kapcsolatokkal, problémákkal kapcsolatban pedig a kormány azt mondja, hogy kutatást végeztek, és a kisebbség képviselőit is megkérdezték arról, hogy úgy gondolják, hogy a litván nyelv nek a ö, szerény ismerete probléma lehet a munkaerőpiacon. 40% azt mondta, igen, hogyha a hivatalos nyelvet nem elég jól tudom, akkor problémáim lehetnek a munkaerőpiacon. A második kérdés az volt, ön maga valaha tapasztalta problémákat, hogy nehezen talált volna a munkát, mert a hivatalos nyelvet nem jól ismeri. Csak 3% mondott igent. De csak az első válaszra hivatkozott a litván kormány a változtatásokkor. Ez félrevezető. Az európai közvéleményt félrevezetik. Azt mondják, hogy ezt azért csinálják, hogy jó legyen minden polgárnak, mert munkaerőpiaci problémák van. Nem, csak háromnak volt. Háromszázaléknak volt problémája. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Litvánia nagyra tartja minden nemzeti kisebbségét, hiszen gazdagítják a társadalmi örökségünket, és be is tartunk minden nemzetközi kötelezettséget, ezt hallottuk a bizottságtól is. Példamutató a lengyel kisebbséggel szembeni oktatási magatartásunk is. Egészen addig, amíg nem változtak gyökeresen a dolgok. Az, hogy litvánul kell oktatni a gyerekeket, ez minden gyermek érdekét szolgálja. Az anyanyelvű oktatást nagyon sok országban bevezették, Lengyelországban is. Litvánia az egyetlen ország a világon, amely lehetővé teszi mindenki számára, hogy lengyelül tanuljon óvodától az oktatás végéig. Tényleg a kisebbségi jogokat sérti hogy lehetőséget adunk arra, hogy az állami nyelvben folyékonyak legyenek, vagy jobb esélyeket biztosít a munkaerőpiacon. Kalinowski úr. Ön azt mondta, hogy Litvániában könnyen kapnak azok is munkák, akik nem folyékonyan beszélik a litván nyelvet. Tehát akkor miért fél attól, hogy ezt kivizsgálják? Amit Tomaszewski úr már mondott mi szerint én, ez politikai kérdés és ellenzi az állandó litván kormány létét. Hát ez sok mindent elárul. Létezett egy munkacsoport, és a litván kormány javasolta, hogy legyen egy átmeneti időszak, nem két évre, hanem nyolc évre. Nem tudom, hogy a lengyel oldal miért nem írta ezt alá. Az oktatási miniszter azt mondta az európai kisebbségek felelős biztosának, hogy lehetőséget adunk arra, hogy litvánul tegyek le a vizsgáikat a kisebbségek. Ez azt jelenti, hogy az átmeneti időszak arra vonatkozik, amíg a jelenlegi első osztályosok be nem fejezik az iskoláikat. A kérvényező mondta Lengyelországnak és Litvániának közösek a gyökerei. Miért én igazságtalan? Köszönöm szépen, Szoni képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. szeretnék utalni arra, amit az Európai Bizottság képviselője mondott. Azt hiszem, hogy jogi szempontból közelítette meg a problémát. A probléma nem új. Már évek óta azok a lengyelek, akik Litvániában élnek, panaszkodnak diszkrimináció miatt. Én azt hiszem, hogy az Európai bizottságnak mindenképpen meg kéne próbálnia elsimítani az ilyen típusú vitákat a tagállamok között, két tagállam között. És nem kellene meg elbújnia különböző száraz rendelkezések cikkei mögé. A tagállamoknak a tagállamoknak együtt kell, harmóniában kell élniük. És meg kell, és, és nem szabad az ellentmondások és a feszültségeket szítani. Az európai alapjogi ügynökségnek az egyik feladata lenne például megvizsgálni ezt a helyzetet, és meghallgatni a, a feleket. És ez alapot is jelenthetne egyfajta értékelésnek, amely mindenki számára hasznos lehetne. Talán ez a szakbizottság egy állásfogási indítványt is elfogadhatná a témában. Köszönöm Bostinári úr, az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. I do consider... Először is úgy gondolom, hogy a kérdésben sok az indulat, érzékeny kérdés, mert identitás, identitás sok kérdése néha identitás konfliktus van, és ez tovább mehet. Egészen nyílt konfliktusokhoz vezethet, mint ahogy Európában az elmúlt években tapasztaltuk. Ez annyira indulatos, annyira érzékeny, ezért a bizottságunk csak akkor vitathatja meg a kérdést, hogyha van erről komoly felmérés. Az OECD, a főképviselő és az Európa tanács felmérése számíthat ilyen alapnak. Másként nem tehetünk. Az Európai Bizottság nem készült fel arra, hogy az emberi jogok végrehajtását ellenőrizze nyelvi jogok, kisebbségi jogok, stb. Ugyanez a megközelítés volt, amikor a magyar alkotmányról vitatkoztunk, és a magyar média törvényről. A két fontos egység az OEC e és a Európa tanács véleményére támaszkodtunk. Csak így lehet állást foglalni, mert mi nem bíróság vagyunk, hogy ítéletet mondjunk, és elítéljük egyik vagy másik felett. Az én romániai tapasztalatom azt mutatja, hogy a feszültség csak nő, hogyha nincs elég jog, de frusztrációt okozhat az ellenkezője is. Egy kiegyensúlyozott megoldás szükséges. Ez szolgálja mindkét fél érdekét. Kérem az elnök asszonyt, hogy vizsgálja meg, hogyan lehet az OEZ és az Európa Tanácsot megkeresni, hogy véleményt mondjanak a jogi helyzetről és a szabályok végrehajtásáról. Vannak-e jogsértések? És az Európai Bizottság ennek a két vélemények ismeretében dönhetne a további lépésekről. Mondhatja a bizottság, hogy ez szubszidiaritás kérdése, de van az alapjogok kártájáról, ne feledkezzünk meg. De sajnos ez végtelen vitához vezet. Az Európa Tanács és az OEC fellépésére van szükség, mert tágabb a kérdés egyes tagállamokban probléma van, fontos, hogy az Európai Unió a saját értékei szellemében lépjen fel, de bölcsen és nem egyoldalú megközelítéssel. Náró. Köszönöm szépen, Bosszináró kollega. Két percet kap most a válaszadásképpen a petíció benyújtója. Hát nagyon nehéz két percben mindenre válaszolni. Két dokumentumról van szó, ugye itt az én petícióm és a másik, valamint a bizottság jelentése. És soha nem mondtam azt az én eh, petíciómban, hogy korlátozzák a lengyel oktatást, és azt, hogy egyre kevesebb a lengyel iskola. Én a petícióban az emberi jogokról beszélek, és erre nem utalta a bizottság. Az én petíciómat végül is össze, összevegyítették egy másik petícióval, Landsbergis úrnak pedig a következőket mondanám. Én nagyra értékelem önt, mindazért, amit tett Litvániában és Litvániáért, de kérem, hogy vegyen engem úgy, mint egy európai polgárt. Az én petícióm nem egy kormánypetíció, az én petícióm egy európai polgár petíciója, aki segítséget kér, szolidaritást vár el Éppen ezért megértem azt, hogy mik is az ön érvelései. Én a titkársággal levelezésben voltam. Tudom, hogy elege volt belőlem a titkárságnak, de itt különböző torzulásokra került sor, és figyelmen kívül hagyták néhány elemét az én petíciómnak. Szeretnék köszönetet mondani Valensza úrnak a támogatásáért. Én e, ismételten elmondom, hogy diszkrimináció áldozata voltam, és az is diszkrimináció, amikor ugye azt mondják, hogy a nevem mekoni. tehát még fel sem ismer, tehát, hogyha az ön nevét, elnök asszony Maconi helyett Makkoninak mondanák, és fel se ismerni a saját nevét mondjuk a médiában. Rosszában a temetővel kapcsolatosan is problémáik vannak, az én őseimet nem tartják tiszteletben. Nagyon jó együttműködésünk volt a történelmi szinten, kulturális szinten, a múltban különböző NGO-khoz is fordultam, Litvániában és máshol is számos alapítvány támogatja a külföldön élő lengyeleket. Két NGO-val is tárgyaltam Litvániában, amelyek egyetértenek abban, hogy Litvániában megsértik az emberi jogokat. 1977-ben a tanács és a bizottság adott ki egy jelentést, amelynek értelmében az emberi jogok a közösségi jognak részét képzik. Ezt minden egyetemista tudja. Tudom, hogy kevés az idő, éppen ezért lezárván azt mondom, hogy itt az én petíciómban egy európai polgár kér segítséget. Valensa úr azt kérdezte, hogy mit várok. Hát lehet, hogy jó lenne például elfogadni egy állásfoglalási indítványt, figyelembe véve az emberi jogokat, nem válaszolta az Európai Bizottság a kérdésemre, tehát ismét felteszem a kérdésemet. Az EU-nak egy tagállama kötelező módon be kell, hogy tartsa az emberi, emberi jogokat, vagy nem? A nemrégi adatokat figyelembe véve a lengyel nyelvet, 33, a, bocsánat, a litván nyelvet Lengyelországban sok helyen bevezették, német nyelvet, szintén más nyelvet is. Éppen ezért az én petícióm azt hiszem sokkal nagyobb figyelmet érdemelne, itt az Európai Parlamentben is. Kérem, hogy figyeljenek oda, kérem az önök szimpátiáját, nem mint kormány felé, hanem mint ö, ö, személy felé. Ö, köszönöm szépen még egy percet adnék eh, akkor egy eh, felszólalásra. Uh, I had to be... Köszönöm. Elnök asszony, elnézést, de más szavazáson kellett ott lennem. Én szeretném támogatásomra biztosítani azt, ami elhangzott. Az Egyesült Királyság szempontjából, hogyha a lengyel pilóták nem repültek volna a második világháborúban az királyi légierőben, akkor Nagy-Britannia sokkal nagyobb veszteségeket szenvedett volna. Ez is jól példáz azt, hogy mennyire fontos a szolidaritás és az emberi jogok univerzális védelme. Gyakran felszólalunk a közösségi joganyaggal szemben, és mindig azt mondjuk, hogy az emberi jogi kérdéseket mindig alaposan meg kell vizsgálnunk hogy a kérelmező mit várhat, majd én elmondom, hogy mit kellene, hogy várhasson, hogy karriert építsen a politikában, mert kitűnő volt az előadása. Köszönöm szépen Kecsmen kollégának, aki nem volt itt a vitában, de a többi kollega is azt kérte, hogy ez a petíció maradjon nyitva, és folytassuk a vitát. A bizottság képviselője szintén elmondta, hogy ha lesznek új információk a mai vita után, akkor azt is beveszi majd a bizottság a jelentésébe, amelyet mellesleg nagyon várunk már. Egyetértek Valéan kollégával, hogy nagyon óvatosan, körültekintően kell eljárni, és el kell mélyíteni mindezeket a témákat. A petíció benyújtója ugye azt mondta, hogy ismételten látogassunk el a helyszínre, és nézzük meg a helyzetet. Fontos lenne tehát előre haladni ebben a témában, a hatáskörünket is figyelembe véve, és az alapjogi kárta különböző rendelkezéseit figyelembe véve. Köszönetet mondok tehát a különböző eh, képviselőknek Lengyelországból, Litván, Litvániából, hogy eljöttek, Természetesen tudjuk, hogy számíthatunk az önök segítségére, hogyha mi pontosításokra van szükségünk. Most pedig áttérek a következő petícióra. Témát változtatunk, és az egészség témát fogjuk most megvitatni. Itt a 660 per 2000 11-es számú petícióról van szó. Anna Spira lengyel állampolgár nyújtotta be, ő itt van jelen, és meg is kapja a szót, hogy terjessze elő a petícióját. Szanowni członkowie Komisji Petycji, szanowni europosłowie. Tisztelt képviselők, Oszkár fiam, köszönöm szépen neki, hogy a petícióról beszélhetek, a perinatális ellátásról. Köszönöm, hogy erről szól. Tudom, hogy mindenki fáradt, a legfontosabb minden szülőnek a gyermek egészsége, de 18% az újszülötteknek oxigén ellátásra szorul 10% koraszülött, és 2% az újszülötteknek csak 1000 g vagy alacsonyabb súlyjal bír. Egyre inkább jelen van ez az a probléma, az idős anyák, a mesterséges megtermékenyítés, a dohányzás, az alkohol, a fertőzések, azok a Oszkár, a fiam, most már 13 éves, egy lengyel kórházban született, koraszülöttként nem megfelelő ellátást kapott, agyvérzést kapott, és ennek következtében szellemileg elmaradott. Nagyon szomorú vagyok, amikor látom, hogy a helyzete romlik, és rettegek attól, hogy a jövő mit hoz, miután én meghalok. Ki fog gondoskodni róla? Ezért jobb ellátásért küzdök. A perinatális ellátásban Lengyelországban és mindenhol Európában. 500 ezer koraszülött van évente. Hogyha megfelelő az ellátás, akkor sok haláleset elkörülhető. A szakmai normák hiánya, krónikus betegségekhez, beszédhibákhoz vezethet, és sok más károsodáshoz. Ez nem csak az újszülöttet, hanem az egész családot érinti. hatékonyabbnak kell lenni az ellátásnak. Ez az egész család gazdasági helyzetét befolyásolja, az anya nem tud dolgozni ennek gazdasági kihatása van az egész családra, és magasabb költségeket jelent egész, az egész európai egészségügyi ellátásban. Ez kihat a társadalmakra is. Ezek a költségek költségeket Mother asszony alapítványi képviselő fogja bemutatni. Nagyon szomorúan kell megállapítsam, hogy még mindig, emlékszem 13 év után a ö, szülési ö, élményekre. Ö, a Céz, a császár meccés után azt sem tudtam, ö, hogy ö, a gyermekem tud -e lélegezni. Nagyon súlyos állapotban volt tudom, hogyha az ellátás jobb lett volna, akkor boldog gyerek lenne ma. Ö, 24 órában, heti 7 napban kell gondoskodjunk Oszkáról. Nagyon nehéz helyzetben van a család. Ö, sok anya ezért egyedül marad. Ö, depresszióba esik. Ö, ilyen anyaként szeretném, hogyha önök foglalkoznának ezzel a problémával. Sok szakértő beszélt erről a kérdésről, tettek ajánlásokat a perinatális ellátásról, de ezeket a gyakorlatban nem valósították meg, mert nem elég a jogi szabályozás. Az európai nőgyászati társaság ki fog adni általános iránymutatást ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy csak akkor érhető el, hogy minden gyerek megkapja a megfelelő ellátást. Ez nem függhet attól, hogy mely kórházban, mely országban születik a gyermek. Ez nem csak lengyel probléma. Szeretném aláhúzni, hogy ilyen akció szükséges azért, hogy megfelelő jogszabályokat bevezessék az Európai Unió minden tagállamában. Az lenne az óhajom, hogy pán-európai szabályok jó minőségű ellátást biztosítsanak, hogy minden család boldogabb lehessen. Köszönöm szépen a ö, ö, meghallgatták hosszú hozzászólásomat. És átadnám a kolléganőmnek a szót, ő beszél a költségekről. To, translate your inter- Köszönöm szépen. Tessék, öné a szó. Mikrofont kérnénk. Hát, hogy biztosan mehessek, ezért anyanyelvemen szólok hozzá németül. Aktívan támogatom a hölgyet, mióta elkezdte a harcát. Én is érintett vagyok, 2008 óta létrehoztam egy alapítvány a szület, az újszülöttek számára, és egyértelműen az az eredménye az európai felmérésünknek, hogy most megpróbáljunk ajánlásokat adni. De az önök támogatására van szükségünk ahhoz, hogy Európában elérjük az eredményeket. Európában körülbelül 5 millió gyerek születik, és abból kettő millió halva születik, vagy sérülve. 25 ezer gyerek születik halva, 90 ezer nagyobb szellemi károsodást szenved, és 500 ezer, aki koraszülött, nagyon nagy a különbség Svédországban, ahol ez 5,9%, Ausztriában pedig 11%. Ez azt jelenti, hogy bizonyos országokban bizonyos gyermekeket halva születként regisztrálják. Elméletileg nem minden gyereket tudunk úgy fejegyezni a statisztikákban, hogy ezzel dolgozhatnánk. Minden héten, a 37. héttől kezdve a magzat születése szempontjából például a 37. héttől kétszeresére nő annak az esélye, hogy élve születik egy magzat. Ezért aztán nagyon fontos, hogy a prenatális gondoskodást megkapják a nők, és hogy magasan képzett munkaerő biztosítsa ezt hiszen egyetlen tüdőnk, egyetlen szőnk, egyetlen agyunk van, ezért alapvető fontosságú, hogy ezeknek a gyerekeket egyrészt életben tartsuk, másrészt viszont attól függ az egész életminőségük, hogy hogyan születnek. Néhány adatot hagy említsek, saját országukra bontva is láthatják. Ausztria, Németország, nagyon rossz a koraszülöttek aránya, miközben a skandináv országokban sokkal több felvilágosítást adnak ezzel kapcsolatban a többi uniós országgal összehasonlítva, hogy miért van ennyi koraszület, alkohol, drogok, dohányzás, de ez csak 4 százalék. A többi koraszületést a nem megfelelő prenatális ellátás, fertőzések okozzák. Ezért szükségesek az egységes európai normák. Mi az eredménye a kora szülésnek, vagy az oxigén hiánynak, ahogy Spider asszony is mondta, komoly mentálhigiénés problémák, az infantilis cerebrális parézés, ezen kívül krónikus betegségek, nem elég érett a tüdő, amikor megszületnek ezek a gyerekek, később sokkal nagyobb a krónikus betegségek kockázata és pont most az Európai Parlamentben nagyon fontos, hogy tudják, hogy a koraszülöttek 10%-ánál elkerülhetetlenek ezek a komplikációk. Ez az ábra mutatja, hogy mik a kockázatok melyik héten. A stressz természetesen ö, csökkenti annak a lehetőséget, hogy megfelelően fejlődjön az emberi agy. Ha egy gyermek túl korán születik, és nem kezelik megfigyelően, akkor pont Spider asszony is saját maga megélte, hogy Európában ez előfordul. Természetesen nem minden születnek vannak olyan komoly egészségügyi problémája, mint a fiának, de ennek ellenére fel kell vennünk a harcot azért, hogy a gyermekeink a jövőben esélyt kapjanak. Itt láthatók a különbségek. Kelet-Európa, nincsenek megfelelő normák, a gyermekek kapnak ugyanok szigént, de nincsenek monitorra kötve. Tehát a túl magas oxigénadagolás vaksághoz is vezethet. Ez a kép a zaj és fényszegény környezetet mutatja, amely jobb ellátást biztosít. A hosszú távú költségek egyrészt a gyermekek küzdenek Ähm, beschilderte Behinderung, ja, verschiedene Behinderungen haben kann das Különböző betegségeket okozhat, és esetleg kisebb kockázatú betegségeket is, de természetesen így később oktatási nehézségekkel küzdenek, nem vállalhatnak munkát, és a társadalmi feltételeik is sérülnek. Elolvashatják a tanulmányban, hogy az Egyesült Királyságban egy tanulmány azt mutatta, hogy ha egy héttel a gestációs időszakot kitolják, akkor a kockázat nagyon csökkenhet. Ez nem csak a közvete, közvetlen költségeket mutatja, hanem a közvetetteket is, például az újra hospitalizációs időszakot. Minden egyes ábra azt mutatja, hogyha egy gyermek túl korán születik, akkor később milyen következményei lehetnek ennek. A család és a társadalom is sérül, az ilyen gyermekek nem tudnak dolgozni, krónikus betegek, például Spejter asszony is, én sem vállaltam több gyermeket, tehát a társadalom is sérül a jövőben. A 10%, a koraszülöttek 10%-a mit jelent a társadalomnak, hogyha mindannyian kell, hogy viseljük ezt a terhet? Az európai normák nem csak hogy kötelezettség számunkra, hanem különösen a bevándorlók területén sokkal nagyobb a koraszülés esélye, Például azért, mert nem tudjuk az anyanyelvükön tájékoztatni ezeket az embereket. És nem szabad, hogy különbséget tegyünk a között, hogy milyen országban élünk, hogy férfiről vagy nőről van szó, például, hogyha én nem éltem volna túl a szülést, akkor a férjemre hárult volna minden teher. Ez néhány fotó fiamról, ma 15 éves, az a kisfa, amit látnak a fotón, az a halva született lányomnak a sírján található. Ez pontosan azért történhetett meg, mert nincsenek európai normáink, és én tényleg azt szeretném, a közös európai normáink lenni. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőnek, Elvira Göbelnek adom meg a szót. Röviden kérem. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Nagyon nagy szimpátiával élek ön iránt, az elhangzottak után természetesen nehéz ez a helyzet, de a bizottságnak nagyon kevés a hatásköre az egészségügy területén. Mader asszony szervezete egy nagyon érdekes projektje a bizottságnak, és a bizottság is felhasználja az információit. Ezek a projektek, ezek az információk rendelkezésre állnak a tagállamok számára is de a tagállamoknak kell felhasználniuk ezeket az információkat a bizottságnak. Semmiféle hatása nincs ezen a területen. A tagállamok azok, amelyek, a, amelyek itt hatáskörrel rendelkeznek és illetékesek a végrehajtás terén. Ennyit akartam elmondani, e, ez a bizottság véleménye. Ennök asszony, köszönöm szépen. Szonik kollega wyrazić wielkie uznanie dla... Szeretném elmondani, mennyire értékelem Spera és Máder asszonyok erőfeszítését, azt az erőfeszítést, amit tesznek, hogy ilyen szabályok kerüljenek bele a perinatális ellátásba csodálattal adózom azért az odaadásért. Minden ország felelőssége ilyen szabályok bevezetése. Sok minden elhangzott a költségekkel kapcsolatban. Spira asszonytól kérdezem, úgy gondolja, hogy a pénzügyi kérdések fontosak itt?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 horizontális szabályokról közel áll a szívemhez. Most már régóta kapcsolatban állok Összpera asszonynal, és nagy érdeklődéssel kísérem a fejleményeket. Nehéz utat járd be. A petícióban felvetett kérdések nagyon fontosak. Hiányzik a szabályozás. Nem elégséges a szabályozás egyes tagállamokban az egészségügyi ellátásban. Nem tudják biztosítani a megfelelő eljárásokat és intézményeket a szülés és a, az újszülött ellátása során. Nehéz megmondani, hogy az orvosi E beavatkozás mennyire elégséges az újszülöttek jobb életének biztosítására. Szpira asszony javaslatai egyfajta mérföldkövet, referenciapontot jelentenének. Ezért támogatom kérését, és úgy gondolom, hogy az EU-ban szükséges a perinatális ellátások szabályozása. Ne felejtsük el, hogy minden újszülött erősebbé teszi Európát. Spéra asszonynak még egy kérdést szeretnék feltenni, mi lenne a hatája az ilyen ö, szabályozásnak, milyen formát öltene, lenne következménye. hogy ha a múltban ilyen lett volna, akkor az ön fia jobb esélyekkel indult volna az életben? És Náder asszonynak egy kérdés, ön hogyan ö, látja az európai szabályozást? Két kérdés Lidia Göring és Edemberik kollégáktól, akik nem tudtak eljönni sajnos ma ö, délután megkértek, én tegyem fel a kérdéseiket. Milyen lehetőséget lát arra, hogy a szabályozás megváltoztassa? Lehetséges-e? Milyen megtakarításokhoz vezethet ez? Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Spira asszonynak, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Először is szeretném megköszönni ezeket a kérdéseket. Sok kérdést kaptam, de megpróbálok röviden válaszolni. Ami a standardok és a jogszabályok bevezetését illeti. Minden jogszabály, hogyha most jogi aktussá válna, normává válna, akkor valószínűleg az elfogadható dolog lenne, de nem ez a helyzet. Jelenleg nincs elég életmentő készülék, berendezés. Például a Ugye itt a kórházi berendezésekről beszélünk. 10%-a ugye a koraszülötteknek kora szükség, koraszülötteknek szüksége lenne inkubátorokra, például lélegzőgépekre. Ugye az én fiammal is ez volt a probléma, nem volt megfelelő lélegző készülék és inkubátor, és pedig a kórháznak kellett volna rendelkeznie ilyen berendezésekkel, eszközökkel. Vannak olyan helyzetek, amikor a nők egész egyszerűen nem tudják, hogy hová forduljanak, hová menjenek, hol lesz rendelkezésre álló inkubátor például, hogyha a gyerek, a csecsemő kora szülött. Ez a helyzet nem elfogadható. Vannak ajánlások, bizonyos ajánlások, amelyek az orvos is csapat magatartásával foglalkoznak, de nem, nincs elég orvosi készülék. A lényegbe vágóak az orvosi készülékek, a berendezések. Például olyan szülők, mint jó magam is, fel kell, hogy adják a karrierjukat, a munkájukat, egy nagyon nagy teher számukra elválnak, hogyan lehet ezeket a családokat finanszírozni, hogyan tudják a különböző költségeket biztosítani. Tudom, hogy nagyon alacsony a nagyon kevés gyermek születik Európában, de sokkal költséghatékonyabb lehetne, hogyha megfelelő perinatális gondozás lenne, ha több orvosi berendezés lenne. Persze lehet, hogy mindez nagyon nehéz, de a terhes nőket mindenképpen védeni kell, gondozni kell, ugyanis fontos a gyermekének a jövője. Mindent meg kell tennünk, mint anyáknak, de sok esetben nem érünk el időben a kórházba, a szülési fájdalmak korábban érkeznek, mint kilenc hónap. Köszönöm szépen az összes kérdés, persze nehéz volt válaszolni mindenre, nem könnyű ez. Köszönöm szépen, ugye az elnök asszony, nagyon sok kérdést tettek fel, de lesznek majd még kérdések, és ezt a petíciót mindenképpen nyitva kell tartani, meg kell próbálni a bizottság figyelmét is rá irányítani erre a kérdésre. Itt intézményes hatáskörről van szó. Azt hiszem, hogy elképzelhető az is, hogy egy új kezdeményezéssel állunk elő a különböző helyi szervezeteknél, és a bizottságtól azt kérhetjük, hogy a finanszírozás is más típusú legyen. Nagyon sok a lehetőség. Számos olyan projekt elképzelhető, amelyet a az Európai Unió finanszírozhatna, az Európai Bizottság is segíthetné azokat az országokat, amelyek nem tudják az európai normákat biztosítani. Mm, azt látjuk, hogy a helyzet nagyon aggasztó, és természetesen itt érzelmi pont elemek is felmerülnek, hogy hallottuk a két előadásból. A mi bizottságunk is figyelemmel fogja kísérni ezt a témát, hogyha nincs elemetésük, akkor le is zárjuk ezt a vitát petícióval kapcsolatosan. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a az alapítvány képviselőjének, köszönöm Spira asszonynak, a petíció benyújtójának a részvételét. És most átérek a következő témára, ez pedig a 19-es napirendi pont a vélemény Balean képviselő. We have been asked Megkértek minket, hogy a jogok és polgárság programról 2014-től 20-ig nyilvánítsunk véleményt. A Libe szakbizottság. Egyre több petíció érkezett az elmúlt években ezzel kapcsolatban, akik körülbelül 25%-a a kérvényeknek arra vonatkozik, hogy nincs meg a szabad mozgásukok. Az európai állampolgárság jelentés, és ez a jelentés azt mondja ki, hogy még mindig nehéz az állampolgári jogokkal élni. A legtöbb petíció a bürokratikus akadályokat és az eljárás komplikáltságát említi. Például a lakhatási engedélye kapcsolatban. Túl nagy a bürokrácia, és nem megfelelő az EU szabályok alkalmazása a nemzeti jogrendben. 2010. októberében 63 jogsérelemi kérvény érkezett európai állampolgárok részére ebben a témakörben. 47%-uk azt mondta, hogy nem kap megfelelő tájékoztatást a jogaikról. Ez az egyik legfontosabb akadálya a határon át nyúló joggyakorlásnak. Ugyanez a helyzet az alapvető emberi jogi kartával. Gyakran ugyanis félreértik a karta célját, hogy mikor mérvadó és mikor nem. Annak ellenére, hogy megpróbáljuk megvalósítani a férfek és nők egyenlőségét, még mindig nagyok a különbségek. A nők elleni erőszak, ez az egyik legnagyobb egyenlőtlenségi forma. Az ENSZ konvenciója, amely a sérült, sérülések és fogyatékokkal élők védelmét mondja ki, nem érvényesül a mindennapi életben. Annak, hogy az eredmények egyértelműek legyenek, a jogokat ismertetni kell. És azoknak, akik ismertettik ezeket, hatékonyabban kell dolgozniuk az EU-ban. Ezt úgy lehet elérni, hogyha tájékoztató kampányokat indítunk be, és erősítjük az együttműködést. Az uniónak kell, hogy legyen megbízható statisztikája. Ahhoz, hogy ezen a területen a jogokat föl lehessen mérni. A jogok és polgárság program három korábbi programot fog össze a Daphne 3-at, az alapvető jogok programját és a nemi esélyegyelősségi programot. Az úgynevezett progress programot. Az új program célja egyszerűsítés, hogy rugalmasabb alapkezelést valósítsunk meg. Ez egyszerűsíti a bürokráciát és harmonizálja a szabályokat. A programok összevonásának az is célja, hogy a prioritásokat a legátfogóbb módon fedjük le. A szakbizottságunk nagyon sok petíciót kap a programmal kapcsolatban, a kérelmezők rámutatnak arra, hogy a finanszírozás mennyire fontos, különösen nemzeti projektek esetében, hogyha kis civil szervezetek adják be a kérelmet. Így aztán az átláthatóság alapvető fontosságú, és az alapokat nem csak az európai hálózatok, hanem a kis szervezetek részére is elérhetővé kell tenni, Várom a véleményünket, hiszen a LIBE itt a vezető szakbizottság, és a véleménytervezet határideje május 8-a, és a véleményt júliusban bocsátjuk a plenárisra. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen Valán kolléganőnek ezt a bevezetést. Ez egy nagyon fontos vélemény a bizottságunk számára. Gondolom, hogy a kollégák a következő ülésen fognak felszólalni a témában, mert senki nem kért szót. Természetesen ezt a véleményt gazdagíthatjuk majd újabb ötletekkel, javaslatokkal, és a vitában részt veszünk majd a továbbiakban. Köszönöm szépen Valen kolléganőnek, áttérek a következő pontra ez pedig a berlini tényfeltáró látogatásról szóló jelentés. A delegáció vezetőinek, Bulan kollégának adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondoltam, hogy kolléganőm erről fog szólni az előbb, de szólhatok én arról, hogy miben maradtunk. Egyrészt a műsorról szóló beszámoló Jatová asszonytól származik, a berlini misszióról volt szó, és ez az alapdokumentum, egyfajta munkadokumentum, ez nem a vége a munkának, ennek hála még tovább léphetünk, a dokumentum javulhat, és a PETI szakbizottságnak konszenzus tudunk bemutatni reményeink szerint a jelentéssel kapcsolatban. Először a Peti bizottság szavazna meg, és utána ez nyilvánossá válna. Ez lenne a munka dokumentuma a bizottságnak. És elsősorban a Berlinbe jár delegációnak. Ma erről többet nem mondhatunk. Ma bemutatok megkaptuk volna ezt a dokumentumot, de nem tudtunk eleget dolgozni rajta, képtelenség volt. A metodológiában sikerült megállapodni, most a munkacsoport a szükséges módosításokat el fogja végezni. Szükség esetén válaszolok a kérdésekre. Becker. Ich habe nicht erwartet, so schnell. Äh, nem vártam, hogy megint rám kerül a sor. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani a küldöttségvezetőnek. Nagyon professzionális a hozzáállása, és azt hiszem, hogy ezt az irányt kell követnünk. Még egyszer, nagyon fontos, hogy az ellentétes véleményeket összebékítsük, és azt gondolom, hogy Filip nagyon jól ismertette ezeket, és hogy az ütemterv megengedi, hogy a célokat elérjük. Köszönöm szépen. Ja, ich kann's, äh, kann's kurz... Én rövid leszek. Köszönöm Filip Bulánnak. Azt hiszem, hogy megfelelő az eljárás, csak azt kérném, hogy majd egy jelentést terjesszenek be, mert a legjobb megoldás mindig az egyöntető egyetértés, de várjuk a jelentésüket, hogy megvitathassuk, és hogyha kell, akkor módosítókat nyújtsunk be, de abból indulok ki, hogy ti mindent időben elvégeztek, és nekem megint télig várnunk ezzel. Köszönöm. Legutta. Legutó kollega. Uh, short point. I think the matter is long overdue and... Azt hiszem, hogy le kell zárni az ügyet, amint csak lehetséges. Észszerű ajánlásokat kell megfogalmazni a munkadokumentumban. Túl sok ideig húzódott, sürgett a dolog. Bosszináró. Bosszináró kollega. Elnök asszony, egyetlen egy mondatot. Üdvözlöm ezt a nagyon bölcs, rabinikus ötletet, hogy üljünk le együtt, alakítsuk ki a kompromisszumokat, amelyek jók lehetnek, hasznosak lehetnek a bizottság számára, és a munkánk hitelét is emelhetik. Köszönöm szépen! Ezt a jó példát követni kell majd a jövőben is, hogy más konfliktusokat is felszámolhassunk. Bravo! Tehát feltételezve azt, hogy, hogy még fel akarnak szólani. Jotova az, hogy nincs itt, tehát akkor, ha jól értettem, tehát két-három percünk maradt mindössze, Jotova asszony aztán le kell zárnunk az ülést. Igen, öné a szó. Kedves kollégák, szeretném informálni önöket a berlini tényfeltáró ö, küldöttség kapcsolatos jelentésről. Itt a vegyes házasságok terén, hogy ha ugyanaz a nemzetisége a feleknek, akkor is például a gyermek tartással kapcsolatos problémák elég súlyosak lehetnek. A tényfeltáró küldöttséget azért valósítottuk meg, mert számos petíció szólt a problémákról Németországban, és arról szóltak ezek a petíciók, hogy diszkriminatív intézkedéseket alkalmaznak, nem tartják be a jogszabályokat. 2007-ből is vannak petícióink, amelyek nem német szülőkkel foglalkoznak, és nem használhatják az anyanyelvüket. Tan, találkoztunk a e, családjogi bíróságokkal, különböző alapítványokkal, megkaptuk a kimerítő információkat, e, újabb kérdéseket tettünk fel a hatóságoknak, és itt késett a, késtünk a jelentés elkészítésével, számos esetben üléseztünk, előkészítettük a szöveget, és megpróbálunk kompromisszumot kialakítani. Ez egy kényes probléma, természetesen a nemzeti eh, jogszabályokban nem lehet eh, Németországban sem beavatkozni, de egy formális dokumentumot kell kialakítani, annak érdekében, hogy segítsük azokat az embereket, akik hozzánk fordulnak, akik segítséget várnak. Még mindig kapunk leveleket olyan polgároktól, akiknek problémáik vannak a különböző szolgálatokkal Németországban. A mi dokumentumunk valószínűleg előre haladás jelent a téma megoldásában, és bízom abban, hogy egy konszenzus alapú szöveget tudunk beterjeszteni önök elé a következő ülésen. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm. Tehát akkor a következő ülésen fogjuk megkapni ezt a dokumentumot. Villand kollega. Ähm, Rövid leszek. Nagyon örülök annak, hogy még egyszer beindult ez a dolog. Én három dolgot tartok nagyra. Először is a kérvényt elfogadhatónak minősítették, mert a szakértő azt mondta, hogy a jogrendszer hátrányos helyzetbe hozza, hoz bizonyos uniós állampolgárokat. Másodszorban az a vád, hogy nem volt elég az idő. Hát ezzel kapcsolatban <laughs> csak azt tudnám mondani, hogy belopakodtunk a programba, és pontosan ez a ház kérte azt, hogy csak egy napot fordítsunk erre. Ez volt az oka, hogy kevés időnk volt. Ez nem a német hatóságok problémája. Én nagyon fontosnak tartom, hogy egy tényfeltáró missziót kellene küldeni, és legyen mi az ügy szeme és füle. Enélkül nem szavazhatunk. De hogy melyik szemet és melyik fület küldjök oda, ahhoz be kell látnunk, hogy esetleg nem jutunk megegyezésre, és ezért aztán módosító indítványokat nyújtanak be. Ha olyan megfigyelőket küldünk, akik csak hozzánk tartoznak. Köszönöm. Jotova. Jotova asszony. Амта само искам да подчертая, че това е Köszönöm szépen Bilán úrnak. Ez az ő véleménye. Hivatalból tagja volt a delegációnak, és a véleménye ö, nem kötelezi a delegáció többi tagját. Pulán, one minute. Bilán kollega. Le document... Az a dokumentum, amely a munkadokumentum szavazás tárgya volt szemben egy másik, szintetikusabb dokumentummal szemben. A többségnek a delegációban, aki Berlinben járt, megfelelt ez a dokumentum, a legtöbb javaslat szerepelt benne a tagok, a képviselők részéről. Másrészt a lehető legnagyobb objektivitás és demokráciára törekedtünk, ezért volt szavazás. Harmadrészt itt nem értek egyet teljesen Ilan úrral. Nem tudom, mi a szokás. Nekünk úgy tűnik a munkacsoportban, hogy a ö, mi ö, dolgunk konszenzus megtalálása. Azért, hogy amikor a végső dokumentum a PETI szakbizottság elé kerül, akkor a szakbizottság csak mellette vagy ellene kelljen szavazzon. De a petíciós szakbizottság azon tagjai, akik nem tanulmányozták az ügyeket, akik nem érdeklődtek ez iránt, mert hát mindenki más iránt érdeklődik. Nos, a ö, Beti azon tagjai, akik nem ismerik az ügyet, hogyan tudnak módosítani a szöveget anélkül, hogy fülek és szemek lettek volna a bizottság részéről, ahol Viland úr, ahogy Viland úr mondta. Kellő tisztelettel a szakbizottság iránt azt mondanám, hogy szükséges egy munkadokumentum, ennyit a munkacsoport állít elő, ennek az alapja a konszenzus, és ezt megszavazzák, vagy sem. De ne módosítsák, ez nem lenne koherens. Dear colleagues, we are out. Kedves kollégák, kifutottunk az időből, most angolul kell folytatni, mert eh, a tolmácsok befejezik a munkát, jár úr